Good morning and welcome. Jó reggelt kívánok! Mindenkit üdvözlök a szakbizottságunk ülésén. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sok kollega itt van ma reggel. Remek. Először is azt kérem, hallgassák meg, amit mondok nekem 14 óra 15-kor megvitatjuk az Oken jelentést a Marakás, marakesi vitáról, és ezt ma fogjuk inkább megvitatni valamikor negyed 11 körül. A koordinátorok tegnapi határozatairól kell most beszámolnom. A koordinárok jóvá hagytak két sürgősségi kérést, a 13.12 és a 1247-es számú petícióról, mind a 2016-os, hogy ezeket a januári plenáris ülésre tűzzük. Santiago de Compostela eh, kapcsolatban, illetve a gyermekek eh, eh, nyúlszájával kapcsolatos petíciót is a januári ülésre, ülésnapi rendjére tűztük. A koordinátorok emellett úgy döntöttek, hogy még a tényfeltáró ülés előtt, ez 2017 második felében fogjuk megtárgyalni a tarantói tényfeltáró úttal kapcsolatos kérdéseket. Amint az econ választát megkaptuk, napirendre fogunk tűzni egy olyan petíciót, aminek egyébként nem lenne értelme, amíg az ECON erre nem válaszolsz. A 0337-es petíciót majd akkor fogjuk napirendre tűzni, amikor a bírósági határozat megszületik. Előtte ennek se lenne értelme. A 1412 es és a 0820 as mind a kettő 2015-ös petíciót a februári ülés napirendjére fogjuk tűzni, amikor majd elfogadtuk a februári ülés napirendjét. A, a kifogásolt ajánlásokat hagytuk, de a 0606-osnál úgy döntöttünk, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és a bizottságtól még tájékoztatást kértünk. A 0617-esnél volt egy kis hiba, amit javítottunk, kijavítottunk, és a B pontokat is napirendre tűztük. Felkészülés a Brexitre. Nos, ezt a kérdést többehatóan megvitattuk. A koordinátorokat felkértük arra, hogy a Brexit hatásával kapcsolatos véleményüket észrevételeiket küldjük el. A titkárság által készített tervezetet mindenki megkapta, és tényleg nagyon fontos, hogy gondosan olvassák el, és a megjegyzéseket küldjék el a titkárságnak december 8-a előtt, ami jövő csütörtök. Ezután megvitattuk a kutatási programot, és a koordinátorok megegyeztek abban, hogy minden javaslatot integrálni tudunk a programba, vagy a már futó programokba, vagy új kérésenként. A Policy Department majd véglegesíti a dokumentumot. A petíciós hálózat elsülésére való felkészülést is megvitattuk. Az új járás keretében először is a staff fog egy találkozót tartani. A hálózat első tanácskozására pedig január végén kerül majd sor. A nyá, karácsonyi szünet után, amikor mindenki jókedvűen visszatér a munkafrontjára. Most térjünk rá a szavazásra. Akik még nem dugták be a gépbe a szavazókártyájukat, azt kérem, hogy tegyék meg, és Marias úr parancsoljon. Nagyon rövid leszek, és görögül fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, Valina asszony jelentésével kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Mindenek előtt szögezzük le, hogy csak este 11-kor kaptam meg a végleges szavazó listát megegyeztünk abban, hogy mindig időben fogjuk megkapni a szavazó listákat, hogy fel tudjunk készülni. Amikor én előadója voltam a jelentésnek az Európai Ombudsmannal kapcsolatban, akkor 24 évvel korábban kiküldtem a szavazó listát, hogy a kollégáknak legyen lehetőségük azt át tanulmányozni. Két problémám van. Az egyik a nyolcadik kompromisszummal kapcsolatos, a másik pedig a tizennégyes kompromisszummal függ össze. Két módosító indítványt nyújtottam be, és nem egyeztem bele abba, hogy az én módosító indítványomat, a 114 es beépítsék a 8. kompromisszummal. A szavazólistából azt tűnik ki, hogy az én, hogy a módosító indítvány, amelynek tárgya Németországon vonatkozó megjegyzések voltak, nem került be a kompromisszumba, viszont az enyém igen, holott semmilyen hivatkozás nincs az én módosító indítványomra. Erről nem derül ki, hogy én egyáltalán beleegyeztem -e, vagy sem. A nyolcadik kompromisszum kapcsán itt megint csak a a 14. kompromisszumra vonatkozó német észrevételekkel van problémám este 11-kor, amikor megkaptam a szavazó listát, akkor még küldtem egy e-mailt az észrevételeimmel, és most is megerősítem, amit az e-mailben írtam, külön részenkénti szavazást kérek a 184-es és a 189-es módosító indítványomról, mert ezek nincsenek benne a kompromisszumba, ezért külön kell szavazni róla, máskülönben igazából nem tudjuk értékelni a módosító indítványokat, ami mond az eljárási szabályzatnak. Tehát külön szavazást kérek az én két módosító indítványomról. Lehet, hogy másik listát kaptak, az én listámon nem volt fönn. Mariaszko volt befejezte a főszólását? Igen. Akkor néhány plusz információt szeretnék elmondani. A szavazó listát nem 11-kor adtuk ki, nem tudom, hogy mikor olvasta az e-mailjeit, de nekem azt mondták, hogy 7 óra körül, tegnap este 7 óra körül küldték ki. A kompromisszumos módosító indítványokról a frakciók megállapodtak, nem értett egyet velük, akkor kisebbségben maradt. Ez azt jelenti, hogy megállapodás született a többség részéről, én az asztal körül ülő tárgyaló csapat ezekről megállapodott, úgyhogy én azt mondanám, hogy a módosító indítványokat, amikor be lehetett foglalni, befoglalták, amikor nem volt megállapodás, akkor nem vették be a kompromisszumos módosítókba. Ez ennyire egyszerű és a kompromisszumos módosítóindítványoknak nem kell lefedniük az összes módosítóindítványokat. Így működik ez minden bizottságban. Nem akarok most egy hosszú vitát indítani erről. Elnök asszony, egy percre kérek még egyszer szót. Valina asszony ön előtt kért szót. Jó napot kívánok! Mariás úr, sajnálom, a két ülés egyikén se volt ott, és az irodájából se volt ott senki. Úgyhogy nem lehet megállapodásra jutni, hogyha nem vesznek részt az üléseken. És kettő egyeztető ülésünk volt. Se ön, se az irodájából senki nem jött el ezekre az egyeztetésekre. Hát amikor lezárjuk a kompromisszumos módosító indítványokat Strasbourgban, az ideiglenes listát pénteken küldtük ki, és néhány változás volt, úgyhogy tegnap 12-kor, déli 12-kor küldtük ki a szövegeket, úgyhogy szerintem az a megoldás, hogy részt kell venni az üléseken ahhoz, hogy a kompromisszumos módosítók lefedjenek mind, lehetőleg mindent. Azt javaslom, hogy önök ketten egyeztessen. Nem, én szót kérek. Most nálam van a szó. Kérem, várjon, várjon. Önöket te meg tudnák oldani két oldalulag ezt a, a szavazás előtt? Jó, mindjárt megkapja a szót. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy nagyon hosszú a mai napi rendünk, és nem akarom elfecsérelni az időnket értelmetlen vitára. Mária szúr, kérem röviden fogalmazzon. Igen, gyorsan fogalmazok. A demokrácia tiszteletben tartása az nem idővesztegetés, és valamit itt kell tenni, most meg kell, hogy szólaljak megint, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. Az az eljárás, amit javasoltak. Lehet, hogy a frakciók úgy gondolják, hogy egy módosító indítvány benne van egy kompromisszumos módosító indítványban, de ez nem így van, és a, a nem bocsátották szavazásra mi módosító indítványunkat, mert a képviselőknek nem volt joga szavazni. Az én módosító indítványaim nem szerepelnek a kompromisszumos módosító indítványokban, ezért ezekről külön kell szavazni. Valina asszony, a végső lista tegnap este hétkor érkezett, és nem délben, ahogy ő mondta. Úgyhogy egyszerűen azt kérem, hogy külön szavazzunk a módosító indítványokról. Itt a német kártérítésről van szó, támogatásról van szó. Értem, hogy ellene van ennek, de szavazásra kell bocsátani. Nem mondhatjuk azt, hogy ezeket a módosítókat lefedik a kompromisszumos módosítók. Okay, can I just... Mielőtt Angelának megadom a szót, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a demokratikus munka ebben a parlamentben a tárgyaló felek és az árnyékeladói egyeztetések formájában működik. Hogyha nincs jelen, akkor hogy a fenében lehetne figyelembe venni az önök véleményét. Nincs ott ön, nincs ott a politikai tanácsadója, nincs ott a titkárja a szabályokat kell követni, külön legyen szavazás a módosító indítványokról. Hogyha a többség nem szereti ezt a módosító indítványt, akkor ne szavazza meg, de nem ö, ö, söpörhetik le az asztalról ezeket a módosítókat, azt mondva, hogy benne vannak a kompromisszumosokban, amikor valójában nincsenek. Valina asszony jön szó. Sajnálom, hogy ez a vita kialakult, ahogy mondtam előbb is. Nem vettek részt a találkozókon, nem válaszoltak az e-mailekre. Az ideiglenes listát pénteken kiküldtük, válaszolhattak volna arra úgy, hogy külön szavazást kérnek a módosítóikról, és így értesítettek volna minket, akár tegnap az utolsó pillanatban. Nekem nem okoz semmi gondot azt, Maria úr, hogy külön történjen szavazás ezekről a módosító indítványokról. Jó, akkor 172-ről 173-ról szavazunk külön, de azért szeretném azt kérni, hogy amikor meg kell jelenni, jelenjenek meg. Mr. Marias, the result... Marias úr, Egyébként arra, arra is mód van, hogy szóbeli módosított nyújtson be, és akkor a kollégája azt vagy elfogadják, vagy nem. Ez is egy lehetőség. Nem, ez egy egész más dolog, mert akkor a kollégáknak először el kell fogadniuk a szóbeli módosítót. Az egy trükk. Én külön szavazást kértem a saját módosítóimra, ez nagyon könnyű, 10 másodperc alatt megvan. Úgyhogy kérem, hogy tartsunk külön szavazást a két módosítomról. Ezt kértem. Már szavazhatnánk, hogyha elfogadta volna le, gyorsan a javaslatomat, most meg már mióta vitatkozunk. Elnök, jó, akkor ezt tegyük így, de ebből nem alkotunk precedenst tehát először is a 172-est és a 207-est külön szavazásra fogjuk bocsátani, és akkor meg fog, megvalósul a ö, demokratikus eljárás. Tehát a 172-es és a 173-as. Jó, mondja az elnök, rendben, ezt megtesszük, de kérem, hogy ezt csak kivételesen tesszük meg, és kérem, hogy legközelebb a tárgyalási folyamatban vegyen részt. Igen, én részt veszek, de amikor amikor én voltam a jelentéstevő, akkor 24 órával a szavazás előtt kiküldtem már a szavazólistát. Nem lehet, hogy az ember ezt éjszaka nézze meg. De elnök, kérem szépen, nagyon, nagyon korán van még, kérem szépen, hogy ezzel a hangnemmel ne tegye tönkre mindenkinek a napját már kora reggel. Akkor most szavazzunk. Okay, let's go. Rendben, akkor egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 107-es Két részben. Első rész. Ja, elnézést. Az első rész mellett. Ellenem. Tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette? Ellene? Nem, a második rész okafogyottá vált. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 114-es mellett, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Le kell ellenőriznünk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es. Két részben. Az első rész mellett 122. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor szavazunk a második részről is, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzon mindenki. Látom, hogy nem szavaznak. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, ez nem volt világos, ellenőrizzük le. Lezárom. A szavazást elutasítottuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 144 mellette, ellene, talál, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. 144-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyetlen egy több, többlet szavazattal. Akkor a következő kettő okafogyottá válik. 147-es. Mellette. 146-osról is szavaznunk kell, nem? Nem. 147-es jön, 146-os is kiesik, igen. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük. elfogadtuk. ...148, 49 és 150-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasít. 151-es visszavonták, 152 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 156 két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 160 két részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük. 160 második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 161-es mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 162 mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk, világos. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 165 melle, két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, el, leellenőrizzük. 165, második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 166 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 167 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtó. És most külön szavazást tartunk a 172-esről mellette, ellene, tartózkodás, világosan elutasítva, ellenőrizzük le a demokrácia ért, é, é, értelmében. Lezárom a szavazást. Teljesen világosan elutasítottuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 177 mellette, el, ez, ez kiesik. 178 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 170. Igen. A 176-ost elutasítottuk, akkor a 177-es nem esik ki, arról szavaznunk kell. Rendben. 177-esről szavazunk, valóban. 177-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most 179-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 190-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 191-es és 192-es. Ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, 193. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Okay, we open the vote. Megnyitom a szavazást, rendben. Nem jelezték egyértelműen a szavazást. Igen, Margaret, ön igen, de a többiek nem, vagy nem mindenki. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 198-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 202-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 203 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204-es, 205-ös, 203-as, megnyitom ellenőrzésre. Lezárom, elutasítottuk. Hol is voltunk? 204-es, 205-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 206-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most az idézetek jönnek, egyes mellette ellene ellenőriznünk kell, nem emelik fel a kezüket megfelelően, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Kérem, emeljék fel a kezüket. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Preambulum pontok. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. Elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 10-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk mármint elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezt most nem kell ellenőrizni. 12-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es és 30-as egyformák, mellette, ellene, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasított. 31 in favor. 31 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 32 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 43 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is rejected. 46 in favor. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 208 mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 49-es és az 50-es egyforma mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 52-es mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette nem, oka fogyott. 57 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartaszkodik, ellenőrizők. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 63 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 64 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 65 mellette, 66-os mellette, Hatvanhat. Igen. 66 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most szavazunk azért, hogy mindenki megnyugodjon. Szavazunk a 72-esről, meg elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 76-os mellette tömbösítjük. 76-tól 82-ig nem, nem lehet. 76 mellette ellene tartozkodik, Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, nem emelik fel a kezüket. Próbáljunk még egyszer. Mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 83 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A második rész okafogyott. 84-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 88 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 91-es, két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 92-es mellette ellene nem emelik fel a kezüket. 92-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A konszolidált szöveg 13-asról 14 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mell mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 23-as és a 24-es konszolidált szövege mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most szavazzunk az egész jelentésről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Bravo! Remek, csodálatos eredmény. Can I encourage colleagues? kérhetem a kollégákat, és akik elhagyják a termet, hogy próbáljanak meg gyorsan és csöndesen távozni, hogy folytathassuk itt a munkát a következő ponttal. Oui. a 16-os pont a 2016-os 0020 és 21-es számú petíció. Remélem, hogy érzékelik a petíció benyújtjai, hogy üdvözöljük őket, minden európai polgárnak joga van, hogy az aggájával eljöjjön a petíciós bizottsághoz, és hogy itt lefolytassuk az eszmecserét valós időben, ugyanis az interneten webstreaminggel követhető a petíciós bizottság ülése, úgyhogy akik távol vannak, azok is kvázi részt vehetnek az ülésen. Eh, először Louis Holdannak, és utána Alan Terbnek adom meg a szót, és utána még Ivan de Svonnak, valamint Ian Hudsonnek. Néhány percig van, maximum 5 perc, mert ma nagyon szigorúan kell kezelnem a hozzászólási időtartamot. Kérem, osszák el ezt az időt, a maximum 5 percet egymás között. Oui, bonjour, euh, Roland. Jó napot kívánok! a CZT, francia szakszervezetet képviselem. Három petíció nevében vagyunk itt. A rossz munkafeltételek kapcsolatos témá miatt Franciaországban, Belgiumban és Nagy-Britániában. A McDonald'sról van szó, az ő céljuk az, hogy csökkentsék a munkai feltételeket, hogy megakadályozzák a szakszereti szerveződését a dolgozóknak. A McDonald's esetén nagyon rosszak a munkakörülmények, és egyszerűen a társaság által közített adatok is ezt bizonyítják. A három petíció tíz nappal ezelőtt egyeztettük össze, és tíz nappal ezelőtt 31 ezer állampolgár, köztük európai parlamenti és nemzeti képviselők is aláírták ezt a hatalmas papírcsomagot, ami ezzel a témával foglalkozik, a petíciónkkal foglalkozik. Én konkrétan a francia petíciót képviselem, ezt a CZT, a kereskedelmi és szolgáltatási ágazata a szakszervezetnek állította össze, és rendkívül fontosnak tartjuk ezt a kérdést, hiszen a foglalkoztatottak, a dolgozók nagyon rossz körülmények között és bonyolult körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Csak egy példaként mondanám, a McDonald'snak a 85%-a McDonald'soknak franchise formában működnek, a többi pedig kis étterem formájában. Teljesen izolálják a dolgozókat. Például Marseille-ben az egyik franchise-nak 15 éteme volt, és a vállalkozás mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a szerveződését, nagy struktúrákba beillesztik ezeket a kis struktúrákat. A kis struktúráknak semmilyen lehetősége nincs, illetve az ott dolgozóknak arra, hogy szerveződjenek hogy szakszervezethez csatlakozzanak, amely az érdekeiket képviselni. És semmi lehetőségük nincs arra, hogy bármilyen módon az érdekeiket képviseljék, és természetesen a foglalkoztató lehetősége az, hogy bármit megtehetnek a cégen belül, anélkül, hogy a dolgozó érdekeket figyelembe vennék. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez már jogi kérdésé vált Franciaországban, és azt várjuk, hogy a petíciót támogatni tudják, és előre tud lépni ez a kérdés. Nem akarom hosszúra fognani, fogni a mondani valómat, csak szeretném felhívni a figyelmet erre a témára. Tudunk el, hogy a, Európában a dolgozók sajnos a dolgozói véleményeket nem mindig veszik figyelembe, és az európai intézményekre is sajnos ez sokszor igaz. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmét a parlamentnek a nehéz munkai körülményekre, itt konkrétan a McDonald'sról van szó, és nem véletlen, hogy nagyon sokan egy kicsit euroszkeptikusak, tehát fontos lenne, hogy a dolgozókat védje Európa. Ez a mi kis petíciónkkal is lehetséges, mindenkinek megvannak a jogai, és ezt szerettük volna hangsúlyozni a petíciónkban. Köszönöm. Alan, De- Alan Determermannak adom meg a szót. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy meghallgatják a petíciónk ismertetését. Mielőtt átadnám a szót az elnökömnek, az FGTB, belga szocialista szakszervezet vezetőjének, Hadd mondjam el, hogy nagyon fontos megérteni, hogy Belgiumban miről is szól ez a probléma. A úgynevezett flexi, rugalmas állások egy új jelenség Belgiumban, amivel élhetnek a munkaadók, de azt látjuk, hogy a világ legnagyobb munkaadója nagyon fontos munkáltató Belgiumban is már most visszaél ezzel a szabályjal, ami teljesen új szabály. Menjünk vissza 2015-ig, és akkor látják, hogy 3500 fogla, embert foglalkoztat 79 étteremben a McDonald's. 2015-ben tudták, hogy teljesen biztosnak egy új foglalkoztatási programja van, három év alatt 500 munkavállalót extra munkahelyet létesíthetnek, és eh, helyett 79 eh, helyett már 70, csak 75 eh, éttermük van, és 3500 helyett 3300 embert foglalkoztatnak. Hogyha elmenek Brüsszelbe, és ott egy meg, a központi meg, McDonald's étterembe mennek, akkor látni fogják, hogy a szabályosan tartós szerződéssel foglalkoztatott embereket lecserélik diákokra, olyan munkavállalókra, akiknek semmi garanciát nem adnak a munkaidővel, egyebekkel kapcsolatban sem. Tehát romlott a helyzet a flexi jobokkal. Itt nem kapnak munkaszerződést, csak egy valami keret megállapodás létezik, és lehet akár minden nap is dolgozni, de mindig csak egy-egy napokra. A problémát azt jelenti, hogy mi panaszt emelünk a kormánynál, mert Belgiumban az adófizetők fizetnek mindenért. Ezek a rugalmas munkát végzők ugyanis nem fizetnek a bérből társadalombiztosítási járulékot. És a McDonald's csak 25% adót fizet, ebben már minden benne van. Ez jelenti számunkra a problémát, és reméljük, hogy Európa vizsgálatot fog indítani, megvizsgálják ezt a nagyon rossz gyakorlatot. Látják itt is, hogy a, itt vannak a McDonald's dolgozói a teremben, és kérik, hogy Európa támogassa őket a visszaélés elleni harcukban. A technikai részleteket pedig majd az elnökön fogja ismertetni. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy meghívtak minket. A belga szocialista szakszervezet elnöke vagyok. Azt hiszem mondani se kell, hogy Belgiumban az vendéglátásban nagyon sok a a be nem jelentett munkavégzés és az úgynevezett rugalmas munkahelyek nem mindenki köti be a kasszát az adóhivatali rendszerbe, és maximális sugalmaságot várnak el a munkavállalóktól, a munkaadók, és minimális garanciákat adják. Nem tartják be a megállapodásokat, amelyeket ebben az ágazatban már megkötöttünk. Ez az új rendszer egyre jobban befolyásolja a munkavállalók helyzetét, és a versenyt is torzítja. A McDonald's-nak jellemzően sok gyors étterme van, ezek saját magukat szervezik meg, de gyorsan tudnak mozgatni munkavállalókat két étterem között, hogy megkerüljék a jogszabályt. Ennek az új szabálynak semmi értelme. Korábban volt már egy megfelelő rendszer, ami biztosította az ágazat néhány részén valóban szükséges rugalmasságot de akkor már nem hajlandó összehasonlítani a tényleges számokat, hogy hányan dolgoznak ezekben a rugalmas munkahelyeken, illetve rendes munkahelyeken. Meg vagyunk győződve, hogy a rendszer sikertelen. Csak a célja az, hogy megszüntesse a tisztességes versenyt, és elkerüljék a társadalombiztosítási járulék fizetését ezek a cégek. Nincs párbeszéd a kormány és a szociális partnerek között a rugalmas munkahelyekről szóló jogszabályról, ezért a belga szakszervezetek az alkotmánybírósághoz fordultak, meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy szociális dumping és a munkavállalók közötti diszkrimináció egy formája. Köszönöm. Ian Hudson is itt van. Igen, jó reggelt, elnök asszony. Ian Hudson vagyok, a BFAVU képviseletében. Az Egyesült Királyságban kicsit más a helyzet, mint amit Franciaországból és Belgiumból hallottunk. Fiatalok különösen akik a McDonalds-nál dolgoznak. Nos, a munkaerő 90%-a ilyen rugalmas szerződésekkel dolgozik, és tudjuk arról, hogy ezekkel a szerződésekkel, ahogy hallottuk, tulajdonképpen az adófizetést kerülik el a cégek, és nem tudják, hogy következő nap lesz-e munka a számunkra, vagy nem. Van, amikor a következő hétre sem kínálnak nekik munkát. Hogyha valamilyen jogsértés van, vagy panaszt akarnának emelni, akkor ezt nem tudják megtenni. Tudunk például egy terhes nőről, aki elmondta, hogy kockázatértékelést végeztek és ő úgy érezte, hogy jobb pihenő idős struktúrára lenne szükségem, de mikor ezt elmondta, akkor egyáltalán nem adtak neki munkát. Ezeknek az embereknek a helyzetéből az adódik, hogy nekik szükségük van a bérre, törleszteni kell a jelzálók hitelüket, és ez ilyen speciális, rugalmas szerződések nem biztosítják számukra a biztonságot, nincs fizetett szabadság, nagyon sok a diszkrimináció, és ilyen munkavállalók mind erről számoltak be nekünk. A McDonald's nemrég bejelentette, hogy olyan szerződést fognak kínálni az embereknek, amely négy-hat napra fix szerződést biztosít, de és azt mondták, hogy a munkavállalókat ez nem érdekelte, nem akartak ilyen állandó szerződéseket. De azok a munkavállalók, akikkel mi beszéltünk, azt mondták, hogy vagy nem kínáltak nekik ilyen fix munkaórás szerződéseket, vagy pedig olyan módon kínálták ezt a szerződést nekik, hogy egyszerűen nem tudták elfogadni, mert elfogadhatatlan munkaórás szerződéseket kínáltak, a fix órákat ugyan, de elvárták volna tőlük, hogy pontosan ezekben az órákban jelenjenek meg dolgozni, és ez, sokszor ez lehetetlen volt, tehát nem tudták volna megtenni, elfogadni ezeket a szerződéseket. Az Egyesült Királyságban tehát ez a helyzet, és a kormány bejelentés alapján arra számíthatunk, hogy a bérek a következő évtizedekben csökkenni fognak, és az ilyen zéró eh, szerződések eh, gyakorlatával még nehezebbé teszik az emberek életét. Mi az láttuk, hogy az előző eh, választások során robbanás szerűen beindult, ez a gyakorlat, és egyre többen munkaközvetítőkön keresztül kapnak csak munkát. Köszönöm szépen. És itt van a bizottság képvis, képviselője, Julian de Bays, úgy tudom, úgyhogy parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen elolvast, elolvastuk ezt a három petíciót nagy érdeklődéssel és valóban, valóban az foglalkoztatási főigazgatóság is látja, hogy a részmunkaidős munkavégzés és a flexibilis munkavégzés növekedő tendenciát mutat a munkaerőpiacon. Személyes véleményünket ki, tudjuk, ki tudnánk fejezni erről, de nem ez a munkánk lényege. Személyesen valóban megértjük őket, de a mi munkánk az, hogy a bizottság megnézze, hogy az érvényes jogszabályok alapján tud-e valamit tenni az ügyben. Ebből a szempontból különböznek a petíciók. A dióhéjban azt tudom mondani, hogy az elsővel kapcsolatban nem nagyon tudunk mit tenni, sajnos. A francia helyzetet nem tudjuk kezelni. A belga és a brit helyzettel kapcsolatban azt azonban tudunk további vizsgálatot végezni. Részletesebben. Az első petícióval kapcsolatban azt tudom mondani, megértjük, hogy valóban akadályozzák a szakszervezetek szerveződését a McDonald's éttermekben, hiszen franchise, eh, nagyrészt franchise rendszerben dolgoznak, ez megakadályozhatja azt, hogy a szakszervezetek kialakuljanak itt. Hiszen akkor ugyanannak a tulajdonosnak több étterme is van. Sajnos nincs olyan Európai Uniós jogszabály, amelynek alapján ezt a helyzetet kezelni lehetne. A 2000 per 214-es irányelv szerint a munkavállalókat tájékoztatni kell, illetve be kell vonni a döntésekbe, hogyha egy vállalatban 20-nál többen dolgoznak, de ez nem kötelezi a vállalatokat arra, hogy elfogadják a szakszervezetek jelenlétét a cégen belül. Úgyhogy e, a francia petíció érdek, e, e, kapcsán sajnos nem találunk olyan erős jogszabályt, amelyet megsértettek volna. Tehát amikor, amikor egy tulajdonosnak több étterme van, akkor az biztos, hogy az adott 20 fős küszöböt meghaladja a dolgozók száma, de a a francia ö, nemzeti szinten kell ezt megpróbálni kezelni, mert sajnos az Európai Uniós jogszabályok alapján nem tudunk ezzel ellen semmit tenni. A belga helyzetről a flexiállások rendszerét, ami egyébként elég komplex rendszer, megvizsgáltuk, és ott két olyan jogszabály van, amit hasznosítani lehetne. Nem garantáljuk, hogy bármi történhet, de legalábbis további vizsgálódás alapját adják. A Az írott nyilatkozatról, írásos nyilatkozatról szóló irányelvben le van fektetve, hogy a munkavállalók felé írásban kell kifejezni azt, hogy milyen munkakörülmények között lesznek alkalmazásban, márpedig ez a flexi állásrendszer ezt nem követeli meg, ott már nincsenek írásos munkaszerződések. Természetesen vannak fizetési információk és más információ is, amely írásban eh, érkezik a munkavállalókhoz, de a flexi munkák, ugye ezek határozott idejű munkaszerződésnek minősülnek, de ezt írásosan nem erősíti meg a munkavállaló. Ez pedig e mond a 91 per 533-as irányelvnek, amely, mint mondtam, az írásos nyilatkozatról szóló irányelv. Tehát ezt további vizsgálódással tisztázni tudjuk. Először informális kapcsolatot veszünk föl a belga hatóságokkal, és hogyha ez nem jár eredménnyel, akkor más kötelezőbb jellegű eljárásokhoz fogunk folyamodni. Aztán a rugalmas munkaidőben dolgozók munka kapcsolatban van még a részmunkaidős munkavégzésről szóló irányelvünk is, amelynek alapvető elve az, hogy a részmunkaidősöket nem, le, nem lehet diszkriminálni pusztán amiatt, hogy részmunkaidősök. Tehát összehasonlít, az ő helyzetükkel összehasonlítható munkavállalót kell találni, és összehasonlítani a helyzetet. Ezt meg fogjuk tenni, és megnézzük, hogy van-e ellentmondás, illetve van-e diszkrimináció. Meg tudjuk azt is nézni, hogy a nem flexibilis munkavégzés és a flexiállások összehasonlításánál mit találunk. Valószínűleg sajnos a fizetésbeli különbség lesz az egy első legfontosabb. Minden esetre ezt meg fogjuk tudni tenni. Harmadik petíció, az Brit McDonald's. Ez is nagyon fontos pontot érint, mégpedig a nulla órás szerződések kérdését. Ahogy tudjuk, az Egyesült Királyságban kétféle munkavállaló létezik. A, a alávetett munkavállalók e, a foglalkoztatottak között van teljes mértékben védett alkalmazott, és van, vagy beosztott, és van, van dolgozó és Európai Uniós szinten ilyen megkülönböztetést nem tetszünk, vagy vannak beosztottak, vagy vannak önállóan dolgozóak, és akik nem önálló munkavállalók, azoknak a munkavállalók Európai Uniós szinten meghatározott jogaival élnie, élniük kell, élniük kell tudni. Tehát Igazából az a kérdés, hogy meghatározzuk, hogy a McDonald's dolgozói Nagy-Britanniában eh, Európai Uniós munkavállalók-e vagy sem, és hát eh, úgy gondoljuk, hogy azok, és ennek fényében jár nekik mindenféle munkavállalói jog, például a eh, szülési szabadsággal kapcsolatos jogok is, úgyhogy ezt fogjuk továbbítani az Egyesült Királyság hatóságai felé, és majd meglátjuk, hogy milyen választ kapunk, és ennek alapján haladunk tovább. Elnök, igen, ez egy ambiciózus és jó szándékú megközelítés a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Akkor most a kollégáimnak adom a szót. Köszönöm szépen, és szeretnék köszöntet mondani a petíció benyújtóinak, valamint a bizottság képviselőjének a megjegyzésekért. Gondolom, hogy ez egy jéghegy, csak a jéghegy csúcsa, amit látunk Három tagállamról volt most szó, de ennek a három országnak a lakosság összesen 141 millió tesz ki, és látjuk, hogy ez végül is valószínűleg más országokban is látszik ez a jelenség, és ezek a rossz munkakörülményekkel kötött szerződések folyamatosan terjedtek az EU-ban, sok tagállamban, Eltérő a kép az egyes tagállamokban természetesen. Jelentős kérdések lapulnak itt meg a technikai kérdések mögött, az egyes petíciók által felvetett konkrét kérdések mögött. Érdekes, hogy most a McDonald'sra koncentrálunk, de korrekt lenne, ha azt mondanánk, hogy a Európai Parlament képviselői tudják, hogy nem csak a McDonald's, mint munkáltató használ ilyenfajta szerződéseket, de a McDonald'snak különleges a pozíciója, a második legnagyobb magánfoglalkoztató a világban, és ezért ennek hatása van a foglalkoztatási gyakorlati kultúrára. És ez egy ismert hálózat. A vizsgálataink alapján tudjuk azt, hogy Általában a gyorsételmi dolgozók rosszabb körülmények között és rosszabb feltételekkel dolgoznak, mint a gazdaság többi szektorában. És egy nagy vállalkozás, amely ilyen szerződésekkel, ilyen rossz körülményeket biztosító szerződésekkel dolgozik, ennek jelentős hatása van a, általában a munkaerőre. Fontos tehát, hogy komolyan vegyük a petíciókat Fontos, hogy meghallgassuk, hogy a McDonald's dolgozói mit mondanak nekünk. Ezeket a petíciókat elindítottuk, és a közvéleményel is egyeztettük. Egyes alkalmazottak megjelennek a saját történetükkel, hogy az ő életükre hogy hat mindez, illetve az ő fejlődési lehetőségükre hogy hat mindez. Ne felejtjük el, hogy az Európai Szerződés kötelez minket, hogy a élet és munkakörülményeket javítsuk. Ez egy fontos általános elv, amit nem veszíthetünk el szem elől. Sok előrelépés van az munkaszerződések területén, viszont a bizottság például a franc, francia eset tekintetében, amikor hiányosságok vannak, illetve nem egyértelmű körülmények merülnek föl, és a vállalkozások kihasználják ezeket a joghiányosságokat. Oda kell erre figyelnünk. Tudjuk, hogy a munkaerőpiac gyorsan változik. A követik, nyomon követik a munkáltatók a törvényi változásokat, és szabályoknak megfelelően igyekeznek alkalmazni a dolgozókat, oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Részletes információt adtak a petíció benyújtói arról, hogy hogyan használják ezeket a szerződéseket, például a flexi job kapcsolatban, a franciaországi helyzettel kapcsolatban. Három dolgot eh, szerintem le kell, hogy vonjunk tanulságként ezekből a helyzetekből, ezekből az esetekből. A tanulmányok mindig a rossz feltételekkel működő dolgozókra vonatkozik, és mindig is egyértelmű az, hogy az egészségükre rossz hatással van a dolgozóknak az ilyenfajta szerződés, ennek tehát szociális költségei, szociális következményei is vannak. Magasabb a kockázata a stressznek, a munka okozta stressznek, nagyobb a nyomás a dolgozókon, és ez nagyobb költséget jelent az egész társadalom számára. Második következtetés az úgynevezett flexi jobok, a rugalmas körülmények, rugalmas feltételek alkalmazása. Itt nem csak arról van szó, hogy csak azért fizetnek, amikor tényleg dolgozik valaki, hanem itt az egyedi üzleti helyzeteket kell figyelembe venni. Az Egyesült Királyságban például van megkülönböztetés az alkalmazott és a dolgozó között, és az e, ezekhez a körülmények kapcsolódó jogok is eltérnek. A belga példában pedig a társadalombiztosítási feltételeket kell megnézni. Mindez azt jelenti, hogy ez pluszköltséget jelent a dolgozó számára és a társadalom számára is. Természetesen olcsóbb ilyenfajta szerződéssel alkalmazni a dolgozókat, mert így kevesebb joguk van. És valós kérdések merülnek fel az EU joggal kapcsolatban is, különösen a részmunkaidőre vonatkozó irányelv tekintetében. Az EU irányelvek az azonos fizetés azonos munkáért, ezt az elvet kell, hogy szolgálják. Most függetlenül attól, hogy ez most a tényleges munkabérre, a táppénzre, az anyasági segélyre, vagy az elbocsátáskor kapható kártérítésre vonatkozik. És még egy általánosabb témát is szeretnék említeni. Sajnálatos módon az Egyesült Királyság szempontjából értjük ennek a veszélyét, és látjuk ennek a gazdasági aspektusát is. Ugye az európai népszavazás júniusban ennek az eredménye már borzasztó, már katasztrofális a Egyesült Királyság gazdaságára. A szavazási eredmény sok eredmény, sok esetben, és most a saját régiómról beszélek. Én tudom, hogy otthon a régiómban, a választókörzetemben miért szavazták meg a Brexitet az emberek. Nagyon sokan úgy érzik, hogy a dolgok rosszul haladnak, Európa Európát nem érdeklik az emberek, és a szociális Európa nem létezik, és ez a teljes agenda a dolgozói jogokra vonatkozóan egyszerűen leállt. Sokan úgy érezték, hogy semmi vesztenivalójuk nincs, hogyha kilépnek az Európai Unióból. Ez nem ez a valóság, nagyon sok vesztenivalónk van, de a populizmusok terjedése, az Európa ellenes szellem terjedése különösen kell, hogy aggassa itt a, ebben a szakbizottságban ülő képviselőket. Mert tudjuk, hogy az egyes tagállamokban mit várnak az emberek, a polgárok Európától. Itt ezek konkrét témák, ahol hiányosságok vannak az európai jogalkotásban. Hogyha konkrétan az emberek valós életére akarunk hatni, a gyakorlatra akarunk hatni, akkor figyelembe kell vennünk, hogy az a benyomás a sok embernek, hogy a helyzet romlik. A rossz feltételekkel kötött munkaszerződések e, az egyik oka ennek a kiábrándulásnak. A Köszönöm, hogy a bizottság foglalkozott a specifikus petíciókkal, de szerintem itt a petíciós szakbizottságban nekünk általánosságban kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, hiszen tudjuk, hogy ez egy általános helyzet, nem csak a három petíció által érintett emberekre vonatkozik egy kicsit más aspektusával foglalkoznak ezek a petíciók a rossz feltételekkel kötött szerző, munkaszerződésekkel. Esetleg egy kutatást, egy vizsgálatot végezhetnénk általában erről a témáról, mert ezen a három petíción túl több hasonló témájú petíciót kaptunk. Esetleg közös meghallgatást szervezhetnénk a foglalkoztatási szakbizottsággal a ilyen munkaszerződések jövőjéről a McDonald's egy magánvállalkozás, nekik is fel kell, hogy vessük ezeket az állampolgári aggályokat. Szerintem a három petíciót be kell, hogy fogadjuk, meg kell, hogy hallgassuk a McDonald's-t is, hiszen az a korrekt, hogyha ő nekik is megadjuk a lehetőséget, hogy meghallgassuk és válaszolhassanak. Szerintem a foglalkoztatási szakbizottságnak kell továbbítani ezeket a petíciókat és utána meghallgatjuk az ő véleményüket, hogy szerintük mit lehet itt tenni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ennyire jól állt hozzá a kérdéshez, és javaslatokkal állt elő. Én mindig ezt ösztönzöm, hogy a kollégák segítsenek a továbblépés tekintetében is, mert különben nehéz tovább lépni. Ele, Eleonora elvié a szó, aztán Zdanoka asszony. Köszönöm, elnök asszony. A McDonald's esetéről ahogy beszámoltak a petíció benyújtói, hát ez egy eh, ennedik eh, eredménye, egy ennedik esete annak, hogy egy teljes generáció esetében az alapjogokat, a szociális vívmányokat tönkretelték, és eh, így szinte értelmét vesztette az a sok áldozat, akik ezekért a jogokért harcoltak. A versenyhelyzetben, a vállalkozási világban itt Európában, a helyet, hogy integrás módon a legmagasabb szinten védenék a szociális igazságot, az emberi egészséget, a környezetet, és így emblémává, mintává válhatna az Európai Unió világszinten. Igazából a verseny útjára léptünk, és a dolgozói, szociális, szakszervezeti jogaikat sárba tiporják az európai dolgozóknak. Több alkalommal Hallottunk ilyen esetekről, vételenek a dolgozók, a, ezeket a jogokat soha nem lehetett volna megsérteni, és plusz ez pszichológiai sokkot is okoz azok esetén, akiknek el kell, hogy viseljék az ilyenfajta munkaszerződéseket, hogy szegénységben kell, hogy éljenek, hogy a méltóságukat is sárba tiporják, és meg se szólalhatnak ezek az emberek. Sokan nem szólalnak meg, mert féltik a munkahelyüket folyamatos gazdasági, anyagi kockázattal kell, hogy szembenézzenek, egészségi kockázatokkal is szembe kell, hogy nézzenek, hiszen nagyon rossz körülmények között kell, hogy dolgozzanak, és a perspektíva jövő szempontjából is egyszerűen nem tudnak lelkesen nézni a jövő elébe. Az Európai Unióban több millióan egyszerűen nem, nem élnek szabadon az anyagi rászorultság miatt. Folyamatosan az igazságtalanságot kell, hogy megéljék, hogy a visszaélnek a szerződéseikkel, hogy kihasználják a munkáltatók a rossz feltételekkel között szerződések számukra erőnyös aspektusait, Úgyhogy nem csak politikai intézményi szempontból kell támogatást adnunk ilyen esetekben, mint most, ahogy a McDonald's-os petíciók esetében látjuk, hanem nagyon fontos, hogy gondoljunk arra, hogy ennek alapján tudjuk megérteni, hogy az, hogy milyen harcot folytatunk itt, mi az Európai Parlamentben, hiszen a szociális igazság az összes polgár jogainak a védelme a feladatunk. Teljesen egyetértek Kirsten Darling javaslatával, a meghallgatásra vonatkozóan is, és arra vonatkozóan is, hogy továbbítsuk ezt a petíciót a foglalkoztatási szakbizottságnak. Nagyon jó javaslatok ezek, és az is nagyon jó javaslat, hogy írjunk egy levelet a McDonald'snak, nézzük meg, hogy hogyan reagálnak, és ismerjék meg, hogy milyen fajta petíciókat nyújtanak be ővelük kapcsolatban ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, miután elég nehéz volt ma délelőtt a szavazás, néhány kollega ugye vitatkozott, eh, teljesen kifutottunk az időből. Nagyon nehéz eh, ilyen sokáig várakoztatni a vendégeinket, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy nagyon rövidek legyenek. Eh, Szánova asszony, tényleg rövid leszek kollégák, Darling és Evi kollégák nagyon hosszasan beszéltek, nyilatkozatokat tettek. A Foglalkoztatási Szakbizottságnak is tagja vagyok, és a foglalkoztatási hálózatnak is. Nagyon örülök, hogy ezt a javaslatot a Petíciós Bizottság továbbítsa a Foglalkoztatási Bizottságnak Tudjuk, hogy EU-ban a szociális jogokkal kapcsolatos jogszabályok nagyon hiányosak. És véleményem szerint ez az egyik legnagyobb problémája az EU-nak. Ez az egyik oka a Brexitnek is. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság két ország esetében, Belgium és Nagy-Britannia esetében jogszabálysértést állapított meg. A nagyon e, kevés EU-s szociális jogokkal kapcsolatos jogszabályokat is <laughs> megsértették. A bizottság fel kell tegye magának a kérdést, hogy hogyan tudják érvényesítetni ezeket a e, jogszabályokat hozzászólók listáját kész összeállítva, most tájékoztattak arról, hogy Kerstin Havaldot kérték meg a petíció benyújtói, hogy maximum két percben foglalja össze az ő reagálásukat. És valaki szeretné felhasználni egyfajta törvényszéknek ezt a petíciós szakbizottságot, hogy itt nyújtson be egy petíciót, nem, ezt el kell utasítanom, mert mi nem vagyunk ilyen fórum. Kettő percben. Kessin Howalt vagyok, az EFAT, az Európai vendéglátó élelmiszeripari uniók elnyős szervezeten. Mi határozottan támogatjuk a petíciókat, és Köszönöm, hogy befogadta a petíciós szakbizottság ezt a petíciót. Transzacionális vállalatok, mint a McDonald's gyakorlatában egyre gyakrabban találkozunk a szociális dömpinggel, a rossz feltételekkel kötött munkaszerződésekkel támogatjuk tehát a petíciót. 31 ezeren támogatták egyébként ezt a petíciót, egy online portált hoztunk létre, ahol gyűjtöttük a támogatókat, és valóban eh, sok eh, nemzeti parlamenti képviselő is eh, támogatta a petíciót. Egyetértek Judit javaslatával is. A petíciós szakbizottság hagyja jóval a petíciót, és tagállamokban ajánlásokat kell kidolgozni. Biztosítani kell, az Ample és a DG Employment is foglalkozzanak ezzel az ügyel. Köszönjük az első reakciót. Ami a francia esetet illeti, szerintem azért ott is az meg lehetne vizsgálni a Controlling Undertaking e, európai jogszabályban alkalmazott definícióját. Ezért Európában a munkavállalói jogokkal kapcsolatban van néhány jogszabály, hogyha egyenlőellenást akarunk biztosítani minden munkavállaló számára, és egy eh, cipül E, egy 3A minősítési Európát, szociális Európát akarunk, akkor erre szükség van. Köszönöm, és köszönöm azt is, hogy rövid volt. És megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat. Örülök, hogy a kollégák ilyen konstruktívak voltak, és előremutató javaslatokat tettek. Az Európai Bizottság is elmondta, hogy szándékában áll folytatni a párbeszédet, különösen Belgiummal, de gondolom, hogy ezt ki lehetne terjeszteni a többi országra is. Következőt fogjuk tenni. Kérjük a bizottságot, hogy folytassa ezzel a három országgal a párbeszédet, és talán megnézzük, hogy összhang, vagy meg betartják-e a jelenleg érvényes irányelvet, hogy tagállamok, más tagállamokban is esetleg betartják-e az EU-s irányelvet együtt kell működnünk más szakbizottsággal is eh, itt a parlamentben, de mindenképpen fontos, hogy a koordinátorok megtárgyalják ezt az ügyet, ezt napirendre fogjuk tűzni. Tehát nyitva tartjuk eh, mindegyik petíciót, hogy megvizsgálhatjuk, eh, megvizsgálhassuk azt, hogyan tudunk tovább lépni, és esetleg szervezünk egy meghallgatást is, vagy esetleg más szakbizottságokkal együtt, és vagy megkérjük a Policy Departmentet, hogy vizsgálják meg a számokat, a tényeket más tagállamokban is. Így fogunk eljárni. És ugyanakkor levelet fogunk írni a McDonald'snak, az érintett országok belé McDonald'soknak, és megvárjuk majd a válaszukat, és azután fogjuk megtenni a következő lépést. De a petíciók nyitva maradnak, hiszen ez, ezen a ügyön még dolgozunk. Nagyon köszönöm, és köszönöm önöknek, akik eh, eljöttek ide hozzánk ma délelőtt. További szép napot kívánok önöknek, mi pedig itt megyünk tovább. A következő eh, petíció a Lindánra vonatkozó ismertetés. A C tematikus főosztály megbízásából készült el ez a tanulmány. Vega asszony a szakértő, Parancsoljon öné a szó. Jó reggelt kívánok! Ebben a prezentációban a lindánról, egy szennyező anyagról lesz szó, a tanulmány keret, referencia kerete eh, a lindán, lindán szennyezettség eh, okozta eh, talajban, illetve talajvízben is szennyeződést találtak, lindán szennyezést. Elnök azt mondja, hogy kérem, hogy akik elhagyják a termet, ezt nagyon csöndben tegyék, hogy ne zavarjuk a szakértőnk hozzászólását. gyűjtöttünk, összegyűjtöttük a legjobb gyakorlatokat a talajban visszamaradó szennyező anyagokkal kapcsolatban. Kikért, kiküldtünk egy kérdőívet, figyelembe öt fejezet projektből áll. A, az anyag az első, a Lindánt vizsgálja a múltját, hogy mióta alkalmaznak Lindánt, és milyen e, szennyezési e, opciókat találtunk. A másik a legjobb gyakorlatok, az ötödik fejezetben pedig e, megnéztük, hogy milyen szinten állnak rendelkezésre információk a lindáról. Egy kérdévet küldtünk ki több mint száz érintetnek vagy szereplőnek a stokholmi egyezménynek, ahonnan hat választ kaptunk, azután egy spanyol autonóm tartomány kormányzatának, tőlük három, három ilyen autonóm tartományi kormányzattól is kaptunk választ, az akadémiától egy válasz érkezett, civil szervezetektől hat, és tanácsadó szervezetektől is kaptunk három választ. Általános információként annyit kell elmondani, hogy a lindán egy nagy hatásspektrumú inszekticid mezőgazdasági és mezőgazdasági kívüli célokra használják, mint egy 14 európai országban, az 1950-es évektől kezdve, Romániában 2006-ig használták és többé-kevésbé ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, mint a klórozott rovarírtószerekkel kapcsolatban. A legfőbb gyártók Németországban, Franciaországban és Spanyolországban találhatók. Több százezer tonnát alkalmaztak Európában ebből a szerből 1950 és 2000 között. A Lindán előállításáról néhány szót. Ez egy technikai hexakloroszikán, a HCH, ez öt fő HCH izomert tartalmaz. Ez egy olyan vegyi anyag, amelynek gyakorlatilag ugyanaz az összetétele, mint a többi HCH-nak, de miután szabad, de a szabad gyökök tekintetében mégis más ez az anyag, ugyanis a gamma HCH mintegy 11-18 százalékban van jelen, és ez az egyetlen izomer, amely eh, nagyon erős eh, rovarölő eh, jellemzőkkel rendelkezik. A probléma az, hogy a gyártási folyamat nagyon kevéssé hatékony. Egy tonna lindán előállításához előállításakor egy 6-10 tonna HCH, azaz a káros izomer hulladék is keletkezik. Mik a jellemzői a lindánnak? Megmarad a környezetben, hisz, vagy ha azt veszük, hogy rovarítószer, akkor ez tulajdonképpen egy pozitív tulajdonság. Bioakkumulatív, azaz felhalmozódik nagyon sok szervezetben, nem csak a célszervezetben, hanem például emlősökben is ezt megtalálták, ez jelenti a problémát. Ekotoxikus tulajdonságokkal rendelkezik rákkeltő, feltöltően egy endokrin diszruptor, és nagyon mérgező a vízek számára. Nagyon messzi területeken is eh, megtalálták már, akár a sarkvidéken is, eh, tehát nagyon messzire is eljut. Eh. Ez a négy jellemző 2009-ben már világossá vált, és ezért a megfelelő egyezmény a 2009-ben a stokholmi POP-kre vonatkozó egyezmény a függelékébe került be ez az anyag. Az EU betiltotta az alkalmazását már 2008-ban a POP rendeletben, ez a 850 per 2004-es rendelet, A probléma az, hogy az Európai Unióban nincs európai szintű irányel vagy rendelet a szennyezett talajok vonatkozásában, viszont több tagállam rendelkezik saját belső jogszabálya A vízkeret irányelv szempontjából prioritás jelentő anyaga Lindán. Nos, az EU-ban milyen múltbeli szennyezettségekkel találkozunk? Mint egy több ezer tonna HCH hulladék eh, halmozódott fel az EU-ban, elsősorban az előállítási helyeken, vagy depóniákban, eh, néhány országban eh, útépítésnél is töltőanyagként használták fel, vagy építkezéseken, és illegális lerakó helyeken is nagy mennyiség halmozódott fel. A, ennyit a hulladék kérdésről. Azután a mindennapi munka során is kiszivárgott lindán a talajba, és ezután ez a szél, széllel messzire is eljuthatott. A lindán tehát terjedhet a szélen keresztül, felszínen bejuthat a talajvízbe, és nagyon súlyosan elszennyezi a talajvizet, a vízfelszíneket és a talajt. Ezen a képen látjuk a már elszennyezett gyártási helyeket, itt ahol a sárga csillagot látják, Emellett eh, azokat az országokat, ahol feltehetőleg eh, folyik eh, termelés, de ez nincsen megerősítve. Ezért tettük ide a kérdőjelet. Látjuk, hogy hogy a földközi tengeri európai országok és Spanyolország azok, ahol ez legnagyobb mértékben előfordul. Tehát vannak úgynevezett hotspotok, ahol ezer vagy akár százezer tonnányi mértékben is van HCH hulladék, és a e, talaj, valamint a talajvíz vagy a felszíni vizek tisztítása mindenképpen e, szükséges. Minden tagállamban kellene, hogy el kellett, hogy induljanak ezek a munkák, van, ahol el is indultak, de van, ahol még messze nem valósultak meg. Ezek a problémák voltak eddig, most elmondom, hogy milyen lehetséges kezelési, illetve megoldási módok vannak. A kezelési módok öt részre oszthatók, a elszigetelési, illetve az elégetési módszerek, a fizikai, kémiai módszerek, a biológiaiak, illetve az újrafelhasználás is ilyen módszerek. A hagyományos módszerek közé egyelőr, közül egyelőre a legszélesebben használt az a munkagödrökbe való visszahelyezés, az külön hulladéktelepeken való elhelyezés, a pump and treat, a behatárolás, illetve az elégetés a szennyezőanyagot ennek a módszernek a segítségével nem távolítják el a környezetből. Elégetésnél azt is figyelembe kell vennünk, hogy veszélyes szennyezőanyagok keletkezhetnek. Egyébként pedig ezek drága megoldások, hiszen a talajmátrixot is kezelni kell a lindán kezelése során, és ezek egyáltalán nem fenntartható megoldások, hiszen maga a szennyező anyag, ha el is van határolva, el, el is lesz határolva, de nem, nem kerül onnan el. A fizikai módszerek közül van olyan, amely eltávolítja a talajból a szennyezést, például a termikus deszorpció, az oldószeres kivonás, vagy az aktív szenes szorpció. A a német és a holland területeken a talajt és a vizet ilyen módszerekkel megtisztították, de itt is csak eltávolítják a szennyező anyagot, de nem, ártal, nem, nem ártalmatlanítják. Aztán vannak olyan kémiai módszerek, amelyek működnek, például a katalizációs klórkivonás, vagy a helyszínen történt kémiai oxidáció, vagy nanorészecskés lebontás, illetve gázfázisos kémiai redukció. Ezeknek nagy része csak laboratóriumi körülmények között került egyelőre tesztelésre, és a BDC vagy az ISCO kísérletképpen Spanyolországban és Cseh köztársaságban is felhasználásra került, például Aragonban. Vannak olyan biológiai módszerek, amelyek szintén használhatók, mikroorganizmusok, baktériumok, mikroalgák vagy gombák segítségével lehet bio augmentációs technikák, vagy biostimulációs technikák segítségével eltávolítani a szennyezőanyagokat. Itt szintén a Lindánnal kapcsolatban még csak laboratóriumi eredmények vannak, de a holland, illetve német helyszíneken ide ezeket helyenként már ki ki is próbálták. A fitoremediáció is egy jó módszer, ahol növényeket telepítenek a területre, és ezek bontják le a lindát. Aktív talajmikrobák működnek itt a gyökérzóna magasságában, és ez hatékonyabb, mint mint csak egy, egyedül a mikroorganizmusok segítségével, de a lindánnal kapcsolatban egyelőre ezek nem mutatkoztak túlságosan hatékonyaknak. Minden esetre vannak helyszínen alkalmazható, környezetileg fenntartható, módszerek, de nagyon sok környezeti tényező befolyásolja ezeket, amelyeket nem tudunk mindenképpen ellenőrizni, úgyhogy ezekkel kapcsolatban sokkal nagyobb tapasztalatot kell még összegyűjtenünk. Aztán az újra felhasználás is egy mm, lehetőség, mivel 70%-os a klór tartalma a lindának, és ezért a klór tartalom felhasználása és újrafelhasználása is érdekes lenne, csak ennek a folyamatnak a során szintén keletkezhetnek veszélyes szennyezőanyagok, és ezért nagyon szigorú kibocsátási ellenőrzésekre van szükség. Az összegyűjtött információk alapján a, és a legjobban bevált gyakorlatok összegyűjtése alapján néhány fontos pontot összegyűjtöttünk. Az átláthatóság szempontjából az Argalárió biztonsági hulladéklerakó lerakó építését írtuk össze, amely jónak mondható. A résztvevők bevonása is Spanyolországban a nemzeti meg végrehajtási tervben valósult meg nagyon jól gyárban, Hamburgban, Németországban, a Morfliti gyárban bontották le sikeresen ezt az anyagot. A felszín alatti vizek vizsgálatát Németországban végezték el legjobban és egyébként a németeknél tartották legfontosabbnak és legjobban szem előtt a munkások szennyezés elleni védelmét is. Németországban több száz mintavétel történt annak érdekében, hogy a talajvíz minőségét, illetve szennyezési szintjét megvizsgálják, és a lehetséges a, a szennyezőanyagok mozgásának, lehetséges mozgásának modellezését is elkészítették. A szennyezett helyszínek beazonosításával kapcsolatban Hollandiában, Twentében végeztek nagyon jó munkát, ezek meg is jelentek cikk formájában, ahol a, ta, a polgároktól összegyűjtött információk, fényképek alapján tudtak előre haladni. Az információ, Lindáról elérhető információ úgy néz ki, hogy legtöbb országban vannak természetesen különösen a veszélyes anyagokról, illetve a környezetben tartósan megmaradó szennyezőanyagokról szóló információk, de a Lindán ezek között nem mindig szerepel, illetve azok az, a régiók, ahol nagyon súlyos a szennyezés, általában közzé teszik ezeket a veszélyeket. Tehát először is nagyon sok olyan hotspot van, 88 olyan hulladéklerakó, ahol igen súlyos a szennyezés. Cseh köztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovék, Szlovákia és Spanyolország azok, ahol ezek léteznek. A remediációs intézkedések sajnos nem mindig történtek meg, és ezért a ezért a, például áradáskor sokkal nagyobb a kockázat annak, hogy a lindán tovább jut a környezetbe, és sajnos az ilyen fajta gyárak, a lindánt kibocsátó gyárak sajnos gyakran vizek mellett vannak víztula, Elbrun és más folyók mellett. 88 szennyezett helyszín van, ezek hatalmas méretű helyszínek, és ezért a megtisztításuk is rendkívül nagy költségekkel jár. A Lindán hulladék megsemmisítése és a ö, remediációs technikák kellene, hogy a legjobb, meg, leg, legjobb gyakorlatok legyenek a hulladéklerakókban való elhelyezés helyett, hiszen az csak a talaj és a talajvíz további szennyezését okozná. Több ö, ágazaton köz, köz, átnyúló együttműködéssel kell ezt megtenni. és a szennyezést globális szinten kell megtenni a stokholmi egyezmény szellemének érdekében. Ez is vége. Nagyon szépen köszönöm. Vega asszony. Igen, egy kicsit jobban kellett volna odafigyelnünk a kémia órán az iskolában. Ilyenkor értjük ezt meg. Nagyon nehéz ez a téma, és nagyon hálásak kell, hogy legyünk, hogy elkészült ez a nagyon hasznos tanulmány. Át kéne, hogy adjam a szót a bizottságnak, de nehéz helyzetben vagyok. Nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnak ehhez hozzátenni, azon túl, hogy megköszönik ezt a tanulmányt önök is ami hasznos lesz például a petíciók kezelés területén is. Szeretnének szót kérni ennek ellenére? Jó, kérem röviden fogalmazom. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a valóban nagyon érdekes tanulmányt és a prezentációt. Rövid leszek. Annyit szeretnék hozzátenni, néhány információt tenni közé, a már bemutatott átfogó tájékoztató a Lindánnal kapcsolatban. Ugye a tárolás, a terület, szenny, területek szennyezése, ez a probléma. A tanulmányban is szerepel az, hogy a Lindán legfontosabb itt az Európai Unióban 2000 körül lezárult, addig növényvédőszerként és rovarítószerként használták a mezőgazdaságban. A közegészségügyi, állategészségügyi aggályok miatt 2007-ig történt a kivezetése ennek a használatának. 2009-ben írtuk alá a Stockholmi Egyezményt, és ezt követően a Lindán a POP rendeletbe is bekerült 2010-ben. A POP rendeletben az összes gyártó hely és gyártás beletiltva. Ezért Európai Uniós szinten megfelelkezeltük ezt a kérdést. Hogyha viszont rátérünk a tárolásokra, illetve a szennyezett területek feljavítására, a PAP rendelet előírja a tagállamok számára, hogy számoljanak be a paprendelet végrehajtásáról. És ebből beletartozik az is, hogy be kell, hogy számoljanak a már nem használható, nem használandó növényvédő szerek felszámolására is vonatkozik. Két tagállam 2011-ben, 2012-ben jelezte, hogy még vannak kis mennyiségben jelen van náluk a lindám, és jelentették azt is, hogy megkezdték ennek a megfelelő felszámolását a POP előírásaihoz képest pluszban a Stockholmi Egyezmény felhívja a feleket, hogy határozzák meg, hol vannak szennyezett területek, és biztosítsák ezeknek a megfelelő javítását, mentesítését ezektől az anyagtól. A tagállamok felelnek azért, hogy teljesítsék ezt a feladatot. A nemzeti végrehajtási tervek a Stockholmi Egyezménnyel kapcsolatosan beszámolnak arról, amit a felek tesznek ebben az értelemben, és a nemzeti végrehajtási tervek szerint három tagállam foglalkozik a szennyezett, Lindán a szennyezett területek felszámolásáról, amit, amiben is került a nemzeti végrehajtási tervükbe, illetve beszámolnak arról is, hogy milyen intézkedéseket tettek azért, hogy környezetbarát megoldást találjanak az ilyen területek problémáira. A bizottság részéről biztosítjuk azt, hogy információcsere működik a felszámolás tekintetében az úgynevezett illetékes hatósági találkozókon, ezt évente kétszer szervezzük, történik ez az információszere. A tagállamok ilyenkor be tudnak számolni a jó gyakorlatokról, és a vegyszer maradék felszámolására vonatkozó gyakorlatukról. Decemberben lesz a következő ilyen találkozó, és az illetékes hatósági találkozón napirendre fogjuk venni ezt a témát azért, hogy támogassuk a tagállami információcserét, hiszen nagyon fontos ez a kérdés. A bizottság részéről tudjuk, hogy súlyos ez a probléma. Konkrétan ezen anyag tekintetében, de általában a már nem használandó növényvédőszerekre is igaz ez. Kelet-európai országokban próbáljuk ösztönözni azt, hogy legyen elégséges forrás arra, hogy a szennyezett területek semlegesítését végre tudják hajtani. Ezen országokban a legsúlyosabb probléma az, hogy nincs elégséges kapacitásuk, technológiai kapacitásuk, azért, hogy megfelelően tudják biztosítani ezen anyagok felszámolását, és konkrétan itt a popokra vonatkozik mindez. Köszönöm szépen! Ma nem foglalkozunk a petíciókkal, ma a tanulmányt tárgyaljuk meg. Ezért a petíciókat, amelyek ezen tanulmányra vonatkozó megbízásnak az alapjait képezték, ezeket nyitva tartjuk, de majd később fogunk ezekről beszélni. Most azt javaslom, hogy a tanulmányt küldjük el a hatóságoknak, azon hatások, hatóságoknak, amelyeknél tudjuk, hogy létezik egy probléma, és aztán egy másik alkalommal majd napirendre vesszük a petíciókat. Ezt így elfogadható? Köszönöm. Akkor átérünk a következő napirendi pontra, mert már nagyon nagy késésben vagyunk. 21, 69, ez petíció, itt vannak a petíció benyújtói szeretném azt kérni önöktől, hogy Márta Massenedeszkanova és Julia Morta Linares osszák el a rendelkezésükre álló 5 percet. Először is a Valenciai Környezetbarát Szövetség nevében szeretném megköszönni a figyelmüket, és a 2010 2001-es irányelvvel szeretnék foglalkozni. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Továbbá a 2000-es Natura hálózattal kapcsolatban a bizottság már küldött is egy levelet a spanyol királyságnak. A 5 per 2013-as helyi valenciai törvényel módosították a környezetvédelmi irányelveket, és 16 területre vonatkozik mindez gyakorlatilag jelentős mértékben csökkent az a védelem, amit korábban korábban 320.280 hektárt védett le, ami több mint 10%-át képviselte az autonóm valenszai területnek. A módosítása a 2015 per 10-es helyi törvény átvette, és így úgy értékeljük, hogy ez sérti az európai jogot. Ezért semmi nem akadályozza meg, hogy a valenciai jogalkotó újra kijátsza a lehetőségeket. A 2011 per 42-es irányelve szemben, hogyha az európai intézmények továbbra se lépnek közbe, akkor, amikor az ilyen elveket, ilyen szabályokat megsértik, akkor ismétlődni fog ez a példa. Az irányelveket lehet csak részben, vagy önkényesen is végrehajtani, ez lesz akkor az üzenet az Európai Uniós intézmények részéről, és az állampolgárok teljesen vételenek maradnak az ilyen jogsértésekkel szemben ne felejtsük el, hogy 2004 és 2014 és 15 során történt ezen törvényeknek az elfogadása, és így lehetőség volt visszaélésekre. Azt kérjük, hogy tartsák nyitva a mi petíciónkat, forduljanak a spanyol királysághoz azért, hogy a, azok a tervek és azok a programok, amelyek jelentősen befolyásolják a környezetet, ezek feleljenek meg a 2001 per 42-es irányelvnek és az árusi egyezménynek hogy mennyire megsértik a 2001 42-es énanyelvet az egy területi spanyol Koyana S.A. cég részéről történt a jogsértés. 2014. júliusában Alkoi önkormányzata, és az a két szervezet, amelyet én képviselek, a környezetvédelmi vállalkozás, és a Védjük a területünket szövetséget, ezek, ezt a két szövetséget képviselem. Védjük a panaszunkkal azt, hogy a víz irányelv és a habitat és a madár irányelv végrehajtása megfelelő legyen, hiszen jelenleg a Álkoly városa fő ivóvíz forrása fenyegetett, illetve olyan területek, ahol különleges madárvélelemre lenne szükség. És mindenre nincs is szükség, hiszen nagyon sok alternatíva is rendelkezésre áll. Az természeti forrásokra vonatkozóan 2013. decemberéig volt érvényes a korábbi szabályzat, és ez azt tartalmazta, hogy ipari vállalkozásokat védett területen nem lehet megvalósítani, illetve ilyen helyen urbanizációra sincs lehetőség. 2004-ben került elfogadásra egy terv, és a rendelkezésre álló technikai és tudományos információk alapján történt. Viszont a 5 per 2013-as törvény változtatta ezt a lehetőséget, és így jogi lehetőséget adott, biztosított az urbanizációra és az ipari tevékenységek megvalósítására ezeken a területeken. A Árhoz Egyezmény bizottságának a képviselője arra hívta fel figyelmet, hogy az ilyen kis szövetségek, mint amelyet én is képviselek, ezek nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, hiszen nekünk nincs ehhez finanszírozási forrásunk. A valenciai közösség azért lép fel, hogy a jogi körülményeket nem szabad ilyen negatív módon változtatni, és mindez a mi munkánkat nagyon megnehezíti, hiszen nem rendelkezünk a szükséges pénzügyi forrásra ahhoz, hogy panaszsal éljünk. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője Szervért Machtán úr. Köszönöm szépen, üdvözlöm, elnök asszony. Meghallgattuk a petíció benyújtóit, és értjük, hogy a petíciónak a célja kettős, de elsősorban arra vonatkozik, hogy az adott irányelvet megsérti az ország, és pluszban pedig, amit most hallottunk, a mostani információk alapján, hogy az Habitat irányelvvel kapcsolatosan egy feltételezett jogsértésről is beszámolnak, ami a spanyol törvények esetében állna fönn a természetvédelem és konkrétan a madárvédelem területén. A módosítása 2013-as spanyolországi törvényi módosítás, ami Valencia autonóm közösség szintjén született meg a természetvédelmi területekre, a növény és állat világra vonatkozóan. A petíció benyújtója szerint ez a módosítás azt jelenti, hogy a területeken a habitat irányelv előírásai alapján plusz forrásokat kéne biztosítani, és plusz intézkedéseket kellene hozni természetvédelmi területen a bizottság ismeri a helyzetet, és tudjuk, hogy nem csak a valenciai autonóm közösség területén érvényes ez, hanem egész Spanyolország esetében 2005-ben már el is indult egy szabásértési eljárás a Habitat irányelv 4-es és 6-os cikke megsértése miatt, vagyis a valenciai terület a mediterrán övezethez tartozik. Spanyolország esetében jelentős a lemaradás a fontos, közösségi fontos területek, illetve különösen védendő területek meghatározása területén, és emiatt a megfelelő intézkedéseket sem hozzák meg a terület növény és állatvilágának a védelme érdekében. Következésképpen néhány olyan terület, amelyre vonatkozóan a tervek változtak, méghozzá a 2013-as regionális törvény miatt, ezek már szerepelnek abban a szabásértési eljárásban, amit a bizottság megkezdett. Tudjuk, hogy konkrétan ezen területek esetében, de más területek esetében is a védelemre vonatkozó intézkedések, amelyek jelenleg hatályosak, nem felelnek meg az irányelv előírásainak. Plusz jelezni kívánjuk azt is, hogy a petíció fő célja, hogy a tervek és programok irányelv betartása sérül Spanyolországban. Nem készült stratégiai értékelés. A végéről kezdem. Az az információ, amit ma közzétesznek a petíció benyújtójának alapján, valójában ezt a törvényt törölték. Eltűnt. Másrészt, a bizottság szeretné jelezni, hogy tájékoztatást kaptunk arról, hogy a törvénymódosítás legalábbis nincs másfajta információnk. Ez a törvény már a valenciai autonóm közösség legfelsőbb bírósága előtt van, mivel ez is részét képezi a bizottság által indított szabásértési eljárásnak. Normál gyakorlat, a bizottság esetén, hogy amikor függ eljárás van a Nemzeti Bíróság előtt ugyanolyan, vagy részben ugyanolyan témában, mint amivel a petíció foglalkozik, akkor a bizottság nem avatkozik be a Nemzeti Bíróságok munkájába. És ez az oka annak, hogy a bizottság nem foglalkozott azzal, hogy megítélje, hogy valóban sérül-e a 2001 per 42-es irányelv összefoglalva. Mivel nem kezdhetünk kivizsgálást, mert folyik a bíróság, a Nemzeti Bíróság előtt az eljárás, úgy gondolom, hogy semmilyen hozzáadott értéket nem biztosítana a bizottság munkája, hiszen a közösségi jogot most pillanatnyilag a nemzeti bíróságok képviselik, meg kell várnunk az eljárást. A habitat irányelvvel kapcsolatban pedig elmondanám is, el is mondtam, hogy már szabásértési eljárás van folyamatban, és ennek a tárgyát képezi az összes valenciai és más autonóm közösségi terület, amelyeknél még nem történt meg a kijelölésük a különleges védelmet érintő területként, és amelyek még nem élvezik a megfelelő természetvédelmi intézkedések előnyeit, ahogy azt a Habitat irányelv előírja. Köszönöm. I thank you very much. Köszönöm szépen. Kifelé nagyon kicsúszunk az időből. Alvia asszony, kérem legyen rendkívül rövid, maximum három perce van. Köszönöm szépen. Igen, röviden fogok fogalmazni. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak, a két szervezet képviselőjének, a petícióért és a javaslatért számomra. Úgy tűnik, hogy valóban súlyos ez 300 ezer hektáról van szó, két éven keresztül semmilyen védelmet nem kaptak ezek egy valenciai kormány által elfogadott törvénymódosítás miatt. Ezek a természetvédelmi területek periférikus területei, és ez alatt a két év alatt megváltozhattak a mm, talaj összetételi jellemzői, és egyéb feltételek is, ahogy ez az alkoi esetében be is következett. Nagyon súlyos ez a helyzet, és fölmerül a 2001 42-es irányelv megsértésének a gyanúja azért is, mert a törvényi módosításokat konzultáció nélkül fogadták el. Úgy gondolom, hogy lépnünk kell ezen petíciók témájába, és konkrét javaslattal is élnék. Először is készítsünk egy levelet, írjunk egy levelet a valenciai hatóságoknak, azért, hogy megtudjuk, hogy az a helyzet, ami itt konkrétan fölmerült az Alkaiban, hogy ez más területen is előfordult el, hogy ezt a két évet, amikor nem volt védelem, kihasználták-e más természetvédelmi területekhez képest periférikus területeken a területek a talaj másfajta felhasználására. Másodszorban kérnünk kell a konkrét projektnek minimum befagyasztását, addig, amíg bírósági döntés nem születik. Következő téma hogy konkrét kivizsgálást kéne, hogy végezzen az Európai Bizottság, mert nincs bíróság előtt a helyzet, vagyis bíróság előtt csak konkrétan a spanyol helyzet, az alkoi helyzet van bíróság előtt, de a törvényi módosítás kérdése nincs bíróság előtt, hiszen egy törvény nem támadhat meg egy állampolgár, ez inkább az Európai Bizottságnak a kötelezettsége, és nem pedig egy állampolgár kötelezettsége. Tehát bírósági eljárás alatt csak az egésznek egy pici része van, és nem pedig a lényege ez, ennek a petíciónak vagyis a természetvédelmi területek védettségének két éves felfüggesztése az nincs bírósági eljárás alatt. Ezért kérném, hogy a petíciós szakbizottság forduljon az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy végezzenek egy konkrét kivizsgálást. Tehát legalábbis a valenciai hatóságokhoz kell, hogy forduljunk, információt kell, hogy tőlük kérjük, hogy fagyasszák be a projektet. Az Európai Bizottságtól meg kérjük meg, hogy vizsgálják ki az esetet. Köszönöm. Excellent. I have no... Kitűnő más nem szerepel a listámon, akkor visszadom a szót, egy percet kap mindegyik petíció benyújtó. Szeretném azt tisztázni, hogy a tervek módosítása nem felel meg a 2042-es irányelvnek, nem történt semmilyen előzetes értékelés, egyszerűen törvényi módosítás történt, és mi állampolgárok ezt nem tudjuk ezzel panasszal élni. A különleges védettséget igénylő területek kijelölése esetében ugye nem történt meg a kijelölés, és a több mint 300 ezer hektáros terület esetében egyszerűen nekünk állampolgári szinten nincs lehetőségünk, hogy elérjük a védettséget. Thank you very much. Well, it's Chris. Köszönöm szépen. Kristály tiszta, hogy hogyan járunk el, nyitva tartjuk a petíciót. És miután két eljárás is zajlik a bíróság előtt. A bizottság igazából nem tud sok mindent tenni, párbeszédet folytathat a hatóságokkal. De ahogyan a kolléganő mondta, mi, mi tudunk tenni valamit, a valenciai hatóságok figyelmét felhívjuk erre a problémára, a, elmondjuk, hogy a bizottsággal és a, az Európai Bizottsággal és a petíció benyújtóival eszmét cseréltünk, nyomon követjük figyelemmel, kísérjük az, ami történik, hiszen a, nem szabad ö, elpusztítani a planétánkat, az erőforrásainkat óvni kell. Ezért később vissza fogunk térni erre a petícióra, majd amikor már lezárult a bíróságreti eljárás, és a bíróság meghozta a határozatát, akkor ismét napirendre fogjuk tűzni ezt az esetet, ezt a petíciót. Mehetünk tovább. A következő petíció az 513-as, és itt is van a petíció benyújtója, Giovanni úr. PowerPoint prezentációt készített, amit mi nyomon kísérhetünk, maximum 5 percet kap. Köszönöm elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak. Röviden bemutatkoznék, mert az a petíció, amit benyújtottunk a szakbizottsághoz, azt a kontextusba kell helyezni. Kik vagyunk? egyszerű állampolgárok csoportja vagyunk, akiknek fontos a természetes környezetvédelme, és főleg a természetes környezetnek a védelme, ami a Trebbia völgy körüli terület. Hemingway erre a völgyre azt, mondta, azt mondta, hogy a világ egyik legszebb völgye. Ezen a területen egy ipari fejlesztési tervet hajtanak most végre, aminek a célja beton előállítása. Ha nézik ezt a térképet, ami most látszik a kivetítőn, akkor ott szeretném azt elmagyarázni, hogy itt a térképnek a bal oldalán megy a Trebbia folyó. Kevesebb, mint 100 méterre a ettől a területen, ahol az ipari parkot végre akarják, vagy meg akarják valósítani, a Natura 2000-nek egy természetvédelmi területe található. Még egyszer mondanám, kevesebb, mint 100 méteres távolságban. A projekt azon túl, hogy a bányákat, az ines anyagok bányáit rendkívül mértékben ki akarják bővíteni a bányászati területet, plusz betongyárat akarnak vég- megépíteni, és engedélyt kértek ezeknek az iners anyagoknak a kezelésére vonatkozóan is, vagyis a nem veszélyes hulladékok kezelésére. Az egész területen ez területre vonatkozóan egy egységes ipari fejlesztési terv létezik, viszont környezeti hatás tanulmányt nem készítettek. A projektet művileg direkt, szándékosan több részre felosztották, azért, hogy meg lehessen kerülni azokat az előírásokat, azokat az egyértelmű előírásokat, amelyeket az Európai Parlament és az Európai Tanács is meghatározott a 2011 per 92-es irányelvben. És még tegyük azt hozzá, hogy a polgárok részvétele a határozat hozatali folyamatban teljesen nulla volt, sőt azt mondanám, az összes olyan megjegyzést, amelyet, hogy az összes olyan információt, amit az állampolgárok közöltek a megfelelő illetékes hatóságokkal, egyszerűen félre söpörték, lesöpörték az asztalról, nem vették figyelembe. Itt nem arról van szó, hogy egyszerűen van egy iparfejlesztési program. Nem azt mondjuk, hogy ne legyen iparfejlesztési program, azt mondjuk, hogy ne legyen nem fenntartható iparfejlesztési program. Akkor, hogyha ilyen területen környezeti helyreállítási programokat kell, vagy kellene végrehajtani. Jelenleg ezekről szó sincs. Több olyan előírás létezik, amelyet az egyes engedélyek tartalmaznak a környezeti hatások mérséklése tekintetében, egy ilyet sem valósítanak meg. Ugyanakkor folyamatos engedélyt kapnak az újabb fejlesztések. Ezt elfogadhatatlannak tartom, főleg azt, hogy egy hatalmas projektet darabokra osztanak, felosztanak, ami teljesen egyértelműen egy egységes projektnek a részeit képezik ezek a kis darabok, csak azért, hogy meg lehessen kerülni az előírásokat, vagyis a környezeti hatástanulmányt a teljes területre vonatkozóan ne kelljen elkészíteni. Mit kérünk? Azt kérjük a szakbizottságtól, hogy tartsák nyitva ezt a tartsák élőben ezt a petíciót. Két fő okból kérjük ezt. A két fő ok lényege, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy van két olyan elv, ami vitathatatlan. Az állampolgárok részvétele a döntéshozati folyamatokban, olyan döntések esetén, amely az ő egészséghez és környezetük védelméhez való jogukat érinti. Továbbá nem lehet megsérteni az általános elveket oly módon, hogy egy nagy projektet, egy egységes projektet szándékosan fölosztanak részekre, csak azért, hogy el lehessen kerülni a közösségi előírásokat, az EU irányelvek előírásait. Szerintem ezek vitathatatlan kérdések. Hogyha elvégzik ezt az értékelést, akkor úgy gondolom, hogy mindenki el kell, hogy fogadja, hogy a projekt elfogadhatatlan, részletes elemzést végeztünk ezzel kapcsolatban. Mindjárt be is fejezem. Aztán a különleges, nem veszélyes hulladék semlegesítése a következő téma. A vagyis itt semlegesítést kéne hangsúlyozni, és nem pedig további felhasználást. Ugyanazon a területen, ugyanabban a projektben, ugyanakkor a, a bányák kibővítésére engedélyt kaptak a projekt végrehajtói. Hogyan lehet így semlegesítésre beszélni, amikor ugyanakkor a felhasználás és a talaj kizsákmányolása széles körben módosításra és kibővítésre kerül. Ezek a kéréseim a bizottsághoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságé a szó, Cipriáni úr. Köszönöm, elnök asszony. Ez a bitumen üzem, amely a petíciót tárgya, feltehetőleg egy Natura 2000-es helyen kívül, de annak közelében található. Ugye Natura 2000-re vonatkozik a habitat és a madár irányelv. De az irányelv nem tiltja meg a föld kitermelést Natura 2000-es helyszíneken, vagy azokon kívül, amíg az ilyen tevékenység összhangban van az élőhely és azon fajták megőrzésével, amelyek az adott Natura 2000-es helyen találhatók. Nem szabad, hogy sérüljön ezeknek a területeknek az integritása. A petíció kapcsán megkapott dokumentumokban nem találtunk egyértelmű bizonyítékot arra, hogy sérülnének a, a Natura irányelv rendelkezései. A környezetvédelmi hatásvizsgálatot eh, illetően szeretném elmondani, hogy az irányelv második mellékletében felsorolt projektek között találunk több ipari létesítményre vonatkozó projektet. Most ilyenkor a nemzeti hatóságoknak kell dönteni, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálatra. A határozatukban figyelembe kell venni azokat a kritériumokat, amelyeket az irányelv harmadik melléklete tartalmaz és a e, kritériumok egyike, hogy esetleges más e, projektek kell, vagy e, potenciális levegő és vízszennyezéssel kapcsolatban kumulatív hatások is felléphetnek-e regionális környezetvédelmi hatóságok pozitív véleményt adtak a projekthez, megvizsgálták a projektet, és úgy döntöttek, hogy nem volt szükség teljes körű környezeti hatásvizsgálatra. a stádiumban nem találtunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályai sérültek volna. De szeretnénk eh, felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállami igazságügyi és környezetvédelmi hatóságok a felelősek az EU-s irányelvek végrehajtásáért, ővéké a felelősség, az egyedi esetekben is, hogy verifikáljanak, igazoljanak adott helyzeteket, megvizsgálják, hogy azok esetleg sértenek-e EU-s jogszabályt. Nekik kell foglalkozni a problémával, amennyiben indokoltnak találják az aggályokat. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a e, petíció benyújtója a jogi eljárásra, eljárást indított egy e, olasz e, közigazgatási bíróságnál, azt is felvetette, hogy nem felel meg ez az eljárás a környezeti hatás vizsgálatra vonatkozó jogszabálynak. De nem kaptunk információt arról, hogy mi lett ennek a jogi eljárásnak az eredménye. Ez a bírósági eljárás valószínűleg még zajlik, és ezért mi nem akarunk beavatkozni egy jelenleg nemzeti bíróság előtt zajló eljárásba. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, ki kíván szólni? Eleonóra. Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan projekt áll előttünk, amelyel kapcsolatban a petíció benyújtói nagyon sok háttéranyagot küldtek el azért, hogy pontosan lássuk, hogy milyen a helyzet itt ezen az ipari fejlesztési területen. Számomra elég egyértelmű, és egyébként nagyon gyakran, túl gyakran előfordul az, hogy a szabályokat kiforgatják a sarkukból csak azért, hogy ipari projekteket lehessen végrehajtani, olyan ipari projekteket, amelyek idézőjelben, amelyeket idézőjelben egy bizonyos területen meg kell valósítani. És ehhez természetesen ilyen módszereket alkalmaznak, amiről a petíció benyújtója is beszámolt, és megtalálják azt az utat, hogy el lehessen fogadni és fogadtatni olyan projekteket, amelyeket egyébként egységes projektként nem lehetne befogadni. Ezen a területen a fejlesztési tervről mm, jól lehetett tudni, vagy tudhatta volna 2011-től a helyi közigazgatási vezetőség, hogy egy hatalmas projektről van szó, de fázisokban, külön periódusokban fogadták el a végrehajtást. A bírósági, nemzeti, regionális bíróságok elé kellene fordulni, ahogy mondja a bizottság, hiszen itt a felosztással oldották meg azt, hogy ne kelljen megfelelő környezeti hatástanulmányt készíteni. Persze egyébként Európai Bírósági ítéletek már születtek hasonló témában, amelyek felhívnák a figyelmet arra, hogy az ilyenfajta gyakorlatokat el kell kerülni, nem szabad elfogadni, hogy a helyi közgazgatási szervek ilyen gyakorlatot kövessenek, hiszen nem kompatibilisek az adott irányelvel. Persze van egy alap probléma is, a helyi fejlesztés, a területi fejlesztés egy bizonyos konkrét területen. Mit lehet tenni egy olyan területen, ahol minimálisan szem vonják be az ott élő állampolgárokat ilyen jelentés, jelentős fejlesztésekre születő döntésekben. Egyébként nagyon sok petícióban merül fel ez a probléma. Ez egy figyelemfelhívás, ezt el kell, hogy fogadjuk. Én remélem, hogy a petíció nyitva marad, és esetleg írhatnánk egy levelet a helyi hatóságoknak, és számon kérhetnék rajtuk ezt a fajta gyakorlatot, esetleg felhívnánk az állampolgárok figyelmét arra, hogy a megfelelő helyen éljenek a panaszukkal. De európai szinten is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy valóban történt-e jogsértés, mert ma úgy tűnik, hogy ez bekövetkezett, de természetesen a megfelelő nemzeti hatóságokhoz kell fordulni ahhoz, hogy visszaigazást kapjunk arra, hogy tényleges jogsértésre került sor. Köszönöm. Excellent. Kiváló. Akkor eh, ezzel végére is értünk a hozzászólók sorának, és Giovanni úrnak adom meg végső megjegyzésekre a szót. giusto per, grazie, giusto. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretném megerősíteni, hogy ez a projekt, ami a területre vonatkozóan létezik, a dokumentációban is látható, hogy legalább 2011-től létezik, vagy akár korábbról is. Tehát az biztos, hogy 2011-től nagyon jól lehetett tudni, hogy ezen a területen milyen projektet akarnak végrehajtani. Jó, persze az állampolgárok ezt nem tudták, de akinek a kezébe kerültek az információk, azok nagyon jól tudták ezt. Öt év alatt négy különböző fajta engedélyt adtak ki, pontosan azért, hogy darabonként engedélyezzék a projekt végrehajtását. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor szeretném lezárni ezt a napi rendi pontot. A bizottság elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben nem tud mit tenni, hiszen még folyamatban vannak a témáról tartott bírósági tárgyalások. A mi szakbizottságunk Miután meghallgattuk a petíció benyújtóját, azt tudja tenni, hogy az olasz környezetvédelmi miniszternek, illetve a helyi hatóságoknak levetet küldünk, és kifejezzük aggodalmunkat emiatt, a helyzet miatt, és visszanézünk majd erre az ügyre, amíg folyik a bírósági ügy, és hogyha az lezárult, akkor tudunk majd tovább foglalkozni a petícióval. Egyetértenek ezzel? Jó. Ezt tesszük akkor, és köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy egészen Brüsszelig utazott, és jó utat kívánunk neki haza Olaszországban. Az 513-as petíció következik. Nagyon sok különböző petíció tartozik a 20. napi rendi ponthoz, amelyet most meg fogok tekinteni. Először is Grote a BirdLife International nevében bemutatja a petíciókat. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek! a BirdLife Bulgár, Bulgária, tehát a Bolgár Madárvédelmi Egyesület nevében fogok szólni. Először is azzal kezdeném, hogy emlékeztetek arra, hogy mi támogattuk a fenntartható megújuló energiák alkalmazását, amennyiben azt megfelelő technológiákkal megfelelő módon teszik. Például a kárják területen is próbálkoznak ezzel, de ez egy olyan félsziget, amelyet, amelyen nem megfelelő módon csinálják ahogy látják, a szélenergia kihasználásának nagyon nagy projektje indult be, nagyon sok szélerőművet építettek, és ezen kívül még van egy sor környezetre káros más tényező, például golfpályát építettek, és a mezőgazdasági művelésben is változtatások voltak, és ez mind káros hatással van az adott területre. A leg Súlyosabban azonban mégiscsak a szélerőmű farmok hatása jelentkezik. Nagyon sok mindent próbálkoztunk, nem csak petíciót nyújtottunk be, a bizottság felé egy panaszt is benyújtottunk, amely ahhoz vezetett, hogy az Európai Bíróság 2016. januárjában elítélte a bolgár hatóságokat a helyszín tönkretétele miatt. A következő lépés az az, hogy vissza kell állítani a helyszín eredeti állapotát, és el kell távolítani az odaépített infrastruktúrát. <clears throat> Sokat tettünk, és a hely javult is Bulgáriában, és a szélerőmű kicsit észszerűbben, szélerőmű park kicsit észszerűbben épült fel, azon kívül olyan szenzitivitási térképeket dolgoztunk ki, amelyek megmutatják, hogy az megújuló energiák, technológiák használata hol lehet káros, hogy a, és hogy például a tervezett szélerőművek a madarak életére milyen hatással lehetnek. Viszont még mindig nagyon sok szélerőmű park működik káros hatással. Látjuk, hogy három nagy klaszter van, amit épp, éppen most építenek, és ezek a vándormadarak migrációs útvonalain helyezkednek el, és emiatt sok madarat ölnek meg. A petíciós bizottsághoz azért fordultunk tehát, hogy ezeket a problémákat az Európai Bíróság ítéletének megszületése után segítsenek nekünk megoldani. Itt látjuk, hogy a rosszul elhelyezett szélerőművek milyen káros hatással vannak a madarak, madarakra egyszerűen elkapja őket a, turbin, turbina lapátja, itt sasok, pelikánok, egyéb nagyméretű madarak is vannak, akik nem tudnak nagyon gyorsan manőverezni, és nem tudják, nem tudják kikerülni a szélerőmű lapátjait, és ilyen módon elpusztulnak. Látjuk, hogy sok vadlúd is arra veszi az útját, úgyhogy jelenleg még mindig nagyon sok a kár. A bolgár kormány szeretnénk cselekvésre buzdítani. Szeretnénk, hogyha a szélerőműk tovább, szélerőművek további telepítését abba hagynák. Az Európai Bíróság ítéletének ellen, ellenére ugyanis továbbra is építik a szélerőműveket ezen a területen szeretnénk, hogyha a már, a már meglevőket is eltávolítanák. Igazából egy szélerőművet nagyon könnyű szétszedni és valahol máshol fölállítani. Ez egyszerűen annyira rossz helyen van, hogy a szélerőműpark megtartásával nem tudjuk enyhíteni a káros hatásokat. Szeretnénk, hogyha felmérnék a károkat, megnéznék, hogy milyen hatása van a vándormadarakra ezeknek a szélerőműveknek például van egy kihalással fenyegetett lútfajta, amely ugyancsak erre repül, és nagyon nagy a kockázata annak, hogy ezek a madarak a szélerőművek lapátjai áldozatává válnak. Szeretnénk, hogyha világos számok léteznének arról, hogy milyen arányban pusztulnak el a madarak a szélerőművek miatt. Tehát fel kell mérni a probléma súlyosságát, nagyságát, le kell állítani a káros hatásokat, és biztosítani kell azt, hogy a az európai jogszabályokat betartsák, illetve hogy az Európai Bíróság ítéletének megfelelően cselekedjenek a bolgár hatóságok. Elnök, köszönöm szépen, már is megadom Rezová Kalapis asszonynak a szót, aki a bizottságot képviseli ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Hat petíció létezik tehát, különböző tárgyakban adták ezeket be össze fogom foglalni körre csoportosítva ezeket a petíciókat. Először Káliákával kezdeném. Igen, a petíciók benyújtójának képviselője informálta a szakbizottságot arról, hogy ez év januárjában meghozott az Európai Bíróság egy ítéletet a bíróság javára A jogsértési eljárás egyrészt a, azért írult, indult el, mert a madárvédelmi irányelvet nem vették figyelembe a szélerőmű helyszín kijelölésekor, másrészt pedig a gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban is volt egy része az ítéletnek. Az első részének már megfeleltek a bolgárhatóságok, a második rész, tehát a gazdasági tevékenység kihatása még mindig folyamatban van, ezt még mindig vizsgálják, illetve azt vizsgálják, hogy milyen lépéseket tudnak el ezzel kapcsolatban tenni párbeszédet tartunk még jelenleg is a bolgár hatóságokkal, nézzük, hogy mit tesznek, de arra nincs lehetőségünk, hogy a tagállamokat kényszerítsük ilyesfajta lépések megtételére. Ezzel kapcsolatban nagyon világos esetjog van, a tagállamok kell, hogy javasoljanak lépéseket, lépéseket és a bizottság ezután reagálhat, és véleményezheti, hogy ezek megfelelőek voltak, vagy nem. Másik problémakör a petíciókban egy sí infrastruktúra, egy sí felvonó felállítása a Rila tó környékén, különösen a Rila lift megépítése. A petíciót bezárták, mert a bolgár hatóságok megfelelő tervel álltak elő a helyszín megvédése érdekében. Ugyanakkor a, a bizottság kérdésére, kérésére a hatóságok rendszeres jelentést küldenek a bizottságnak arról, hogy milyen lépéseket tesznek. Az utolsó ilyen jelentés októberben érkezett meg. Akkor a, a hatóságok azt írták nekünk, hogy az ütemtennek megfelelően haladnak az intézkedések. mivel a bizottság nem állapított meg jogsértést Bulgária részéről a környezeti jogokkal kapcsolatos kötelezettségeik terén, ezért nem fogunk ezzel tovább foglalkozni. A 1082 per 17, valamint a 640 per 2009-es petíció említette meg ezt a problémát, illetve a 997 per 2007, illetve a 1299 per 2007-es petícióban is szó volt erről a síliftről. Következő probléma a különleges madárvédelmi területek nem megfelelő kijelölése, illetve a különleges jelentőségű, közösségi jelentőségű természeti területek kérdése. 13-16 per 2008, 15-18 per 2008-as petíciók, és még egy petíció volt az, amely erről szólt. Tehát a madárvéd, madárvédelmi irányelv rendelkezésének megfelelően Bulgária minden különleges madárvédelmi területet azonosított, kivéve a Rilla puffer területet, amely nagyon sok fenyegetett, illetve veszélyeztetett madárnak nyújt erdei területeken védelmet. 2016. júliusában ennek a területnek a nem megfelelő kijelölése miatt a bizottság bírósági ügyet indított Bulgária ellen. Az élőhely irányával kapcsolatban. Ugyanez a helyzet, tehát Bulgária néhány terület kivételével kijelölt minden ö, különleges természetmegőrzési területet, kivéve a Rilai hegység néhány területét. Most egy kezdeti fázisban van ennek a megoldása. Tehát Bulgáriában a Rila hegység az, ahol nem jelöltek ki megfelelőképpen akár különleges madárvédelmi tereket, területeket, akár közösségi jelentőségű természeti területeket. Következő kérdés. A Fekete-tenger partján folytatott építkezések kérdése. Ezt a 1999 per 2007, valamint a 1336 per 2008-as petíció említi meg. A bizottság vizsgálatot végzett, és úgy találta, hogy nagyon sok projektet nem engedélyeztek, bár ezeket még Bulgáriának az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt indították meg. Ezért bizonyíték hiányában nem léptek, lépett a bizottság, kivéve a VIA, VIA folyó medrének tisztítása esetében, ami már a csatlakozás után indult el, egy olyan projekt volt egyébként, amely az árvizek előfordulását akarta megakadályozni. Tettek több lépést, például az adott folyómedrekben ültettek bizonyos növényfajtákat, amelyek megakadályozzák az áradást. Ezt a bizottság úgy tekinti, mint megfelelő igyekezetet Bulgária részéről arra, hogy megfeleljen a környezeti előírásoknak, úgyhogy ezt a e, ezt is pozitívan értékelhetjük. Ezen kívül a, a bolgár hatóságok egy jelentést is küldtek, amely bizonyítja, hogy a területen tett intézkedések folyamatos pozitív eredményeket hoznak az utolsó problémás kérdés engedélyezésről szól, mégpedig védett területek ken folytatott projektek engedélyezéséről az 1336-os, illetve az 1518-as petíciókról van szó. A benyújtóik azt mondják, hogy gazdasági tevékenységeket engedélyeznek védett területeken jogellenesen, illetve engedélyeztek 2007 és 2009 között. A bizottság vizsgálata azt mutatta, hogy ezeknek a projekteknek a nagyobbik része vagy nem is valósult meg, vagy az engedélyezésük lejárt, amiatt, hogy a bolgár hatóságok egy öt éves lejárati határidőt állapítottak meg a fel nem használt engedélyek esetére tovább vizsgáljuk a, ugyanakkor az ügyet, mert ez sokkal bonyolultabb, mint a többiek, ugyanis a többi petíciók bizonyos területek specifikus helyzeteire, illetve ö, eléggé behatárolt tevékenységeire vonatkoznak. Ezt még folytatjuk, és nem sokára döntést hozunk arról, hogy mit legyenek a következő lépések. Köszönöm szépen, most kollégáimnak adom meg a szót. Peter asszony. Dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. A helyzet természetesen úgy néz ki, hogy az Európai Unió új tagállamaiban valóban nem volt elég szabályozás, például szélerőművekre vonatkozóan, a terület használati tervek, vagy más típusú jogszabályok hiányoztak ezekben az országokban, és így jöhettek létre ilyen szélerőmű parkok, esetleges jogsértésekkel, jogvitákkal. Ezek elsősorban nem környezetvédelmi, hanem inkább gazdasági kérdések. Gyakran előfordult, hogy az ilyen szélerőműveket, például turisztikai központok közelében építették fel, vagy olyan helyszínen, ahol, amely szintén természetvédelmi területnek minősülhetett. Sokat hallunk botrányokról, korrupcióról, ugyanis a vállalatok, akik megépítették a szélkerekeket, a szélerőműveket, sokszor elfogadhatatlan nyomást gyakoroltak a helyi önkormányzatokra. Hát elég sok ilyen esetről tudunk. Még egy dolgot kiegészítésképpen. Természetesen Mindez azért vált lehetségessé, mert a megújuló energiák nagyon komoly támogatást kaptak, ami rendben is van. De e, sajnos éppen a nagy összegű pénzügyi támogatások és a szabályozás hiánya miatt létesítettek vállalkozások ilyen helyeken is szélerőműveket. Azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, amíg nem sikerül tisztázni az összes felvetett szempontot, részletet. És azt is javasolnám, hogy még egyszer foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Nézzük meg még egyszer a határidőket, ameddig a feltételeknek teljesülni kell, és vizsgáljuk meg. Ha ez így van, akkor majd egyszer lezáratjuk a petíciót. Margaret. Köszönöm. Tényfeltáró küldöttséget vezettem Bulgáriában néhány évvel ezelőtt készítettünk egy jelentést is, mert el akartam mondani, hogy ilyen is létezik. Két dolgot még. Vannak olyan területek, amelyeket nem védenek kellőképpen, a hegyekben is, és máshol is. Nem akarnám azt mondani, hogy Bulgária nem tett meg minden lehetséges dolgot. Ugye persze van korrupció, de azért nagyon komoly intézkedéseket is tettek. Ami a szélerőművek, a parkok elhelyezését illeti, ön támogatja, hogy legyenek ilyen szélerőművek. Ezek nagyon hasznosak persze. A petíció benyújtója is elmondta, hogy ezeket sokkal könnyebb leszerelni és átvinni máshova, mint bármilyen más turbinákkal üzemeltetett erőművet. És ez azt is jelenti, hogyha rossz helyen létesült az ilyen park, akkor ez el lehet esetleg vinni onnan. Itt igazából az örömépar nem foglalkozott az egész kérdéssel. A második helyen álló helyszín többnyire ugyanolyan jó, mint az első, és hogyha figyelembe vesszük a madaraknak okozott károkat, akkor ezt a odébb kellett volna létesíteni, nem pedig a vándormadarak útvonalán. A kérdésem az, hogy volt-e megfelelő vita a létesítmény létrehozásakor foglalkoztak-e második lehetséges helyszínnel? Voltak-e ilyen megkeresések? Mert hát nem nagyon bölcs dolog ilyen népszerű természetvédelmi helyen létesíteni szélerőművet, amikor ugyanúgy ezt fel lehetett volna építeni a, a pályázatban mondjuk a második eh, helyre került helyszínen. Dániában széleművek építésével foglalkozó vállalat, eh, és elég arrogáns, eh, és ők szokták meghatározni, hogy melyik a legjobb helyszín, de sokszor a második vagy a harmadik helyre került helyszín ugyanolyan jó, mint az első. Marinov úr. Köszönöm. Nem szeretnék újabb részlettel szolgálni, de talán jövőbeni bármilyen Bulgáriából érkező petíciókkal kapcsolatban hasznos lehet az, amit most elmondok. A kommunista totalitárius rezsimben gondolhatják, hogy a környezetvédelmi kérdéseket közvetlen a kommunista párt dominanciáját érintő támadásnak tekintettek. Ezért, ezért is ilyen sok a környezetvédelmi probléma a hazámban. Az elmúlt 18-15 évben más problémák is felmerültek, nem politikai, hanem most inkább gazdasági érdekek, vállalatok érdekei, melyek ütköznek, ugye a szabad vállalkozás elve sokszor ütközik környezetvédelmi érdekekkel. Volt sok nagyon súlyos konfliktus is emiatt. Fontos azt is megemlíteni, hogy Bulgária területének mintegy egy harmada a jövőben is egyfajta világörökség lesz, természetvédelmi kincs, és biztos vagyok abban, hogy a bulgár emberek eltökéltek a tekintetben, hogy megvédjék ezeket a területeket. Bár sajnos, és ezt is fontos tudni, a zöldek vagy környezetvédők nagyon gyenge politikai képviselettel rendelkeznek, nincsenek jelen a bulgár parlamentben és az európai parlamentben sem és ezért kell nyitva tartani ezt a petíciót. A saját tapasztalatomból azt tudom, hogy olyan nevek, mint Irakli Kamcsia, Riva Buffer, ezek a bulgár nevek, amikor itt felbukkannak a petíció szövegében, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó nyomást tudnak majd gyakorolni az érintettekre. És valószínűleg visszalépnek a tervektől, és ez a legrosszabb forgatókönyv nem fog megvalósulni. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, biztos vagyok abban, hogy jövőben is lesznek hasonló petíciók. Köszönöm szépen, Margaret. Teljes mértékben egyetértek eh, azzal, amit mondtál, ez egybeesik azzal, amit én láttam. Bulgáriában eh, nagyon élénk, eh, és nagyon is jelen van a civil társadalom. Sokat tudnak, véleményük van ezeknek az embereknek, és tudományos megalapozottságú bizonyítékokat is elénk tárnak, de abban igaza van, hogy a politikai képviseletük valóban nagyon gyenge, és a tudásuk nem jut el a kormányig vagy a parlamentig. Hogyha nyitva tudjuk tartani a petíciót, és utána majd megnézzük, hogy hogyan tudjuk az Európai Bizottság tudomására hozni, az ügyeket, hiszen a bulgár civil társadalom és Bulgária, Bulgáriának és a civil társadalomnak szüksége van a mi támogatásunkra. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság vizsgált, vagy, vagy egyáltalán, hogy megvizsgáltak -e másodlagos helyszínt, ezt a petíció benyújtóitól kérdezem, és vizsgálni kell a helyzetet érdekes volt eh, Malinov úr által elmondottakban hallgatni azt, hogy a zöldek eh, képviselete nagyon gyenge, de hát ön itt van, és ön nagyon aktív itt az Európai Parlamentben, és kiváló az együttműködésünk. Akkor megpróbálom összefoglalni, ez eh, itt több petícióról is szó volt. Határozottan támogatom, amit Margaret és amit Malinov kollega elmondtak de azt is figyelembe kell vennünk, amit a bizottság képviselője elmondott. Néhány ponton lezárhatnánk a petíciót, és mehetnénk tovább, aminek nyitva kell maradni ez a 997 7-es, illetve a 15-18-as petíció, ahol, amely meg szintén nagyon élő kérdésekkel foglalkoznak. E, tehát a 13-36-os, 18 ast hagyjuk nyitva. A, azokat, a 1299-et viszont talán lezárhatjuk, ott már történt előrelépés. Általánosságban írjunk egy átfogó levelet, amelyben ismertetjük a szakbizottságban ma lefolytatott vitát, és küldjük el ezt a levelet a bulgár kormánynak és kihangsúlyozzuk azt, amit Malinov úr is mondott, mi aggódunk általában is, hogy ezen a területen hogyan alakulnak a dolgok, és hogy az öt petícióból kettőt nyitva tartunk. Ezzel egyetért, akkor így fogunk eljárni, és akkor megyünk is tovább. Következő pont mikrofon nélkül hangzott el egy megjegyzés, amit a tolmácsok nem hallottak. Igen, nagyon szorít az idő. Természetesen még egyszer megkapják a szót a petíció benyújtói, de kérem, nagyon rövidek legyenek. Köszönöm. Köszönjük a támogatást, és még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni az Európai Bíróság határozatait tiszteletben fogják tartani. Ha ez nem így lenne, akkor összeomlana az EU e, jogrendje, hogyha EU jogszabályt e, érvényesíteni kell, akkor e, tiszteletbe kell tartani. Köszönöm szépen azt is, hogy ilyen sok energiát és időt fektetett ebbe az ügybe, amit nem volt ilyen nagyon könnyű megvizsgálni, sőt nagyon nehéz kérdésekről van szó. Köszönöm önnek is, és Margaret, köszönöm neked is, hogy erre felhívtad a figyelmemet. A következő a 21. napi rendi pont, itt vannak a petíció benyújtói, megkapják a szót, mondjuk mind a ketten három percben, Pilar Martínez és Angela Garbatallo. Mindenki három percet kap. Try to use the microphone. Se oye? Most hallanak? Üdvözlök mindenkit, köszönjük, hogy fogadnak minket. Próbáltuk összefoglalni egy felszólalásba három petíciót, ha megengedik. Továbbá dokumentumokat is hoztunk, amelyek alátámasztják, megerősítik a petícióinkat. Először is szeretnék elmondani, hogy fontos, komoly témáról van szó, természetesen minden téma, amivel itt foglalkoznak, fontos és komoly. Számunkra nagyon fontos az, hogy meghallgasson minket a szakbizottság. Gyakran, amikor panaszsal élünk, reklamációval élünk, akár jogi úton is, olyan témák tekintetében, amelyekkel foglalkozunk, itt a Natura hálózat, a Asztúria középső hegyi területével foglalkozunk elsősorban. Az Európai Uniónak vannak elvárásai sajnálatos módon el kell, hogy mondjuk, hogy az állampolgárok kiábrándulnak az Európai Unióból, és az ilyenfajta szabályokból. Mi ma azért vagyunk itt, mert úgy hiszük, és meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unió és az irányelvek azt írják elő, hogy a bíróság előtt követeljük az alapjogokat, és a másik oldalról a bíróság meg igazat kell, hogy adjon nekünk. Asztoria hercegségben 1997-98-ra kell, hogy visszatekintsünk. Két évvel ezelőtt 2014-ben fogadta el a bizottság a kérelmet. A Habitat irányelv négyes cikke mindannyian tudjuk, hogy maximum 6 éves határidőt ír elő, a tekintetben, hogy a különleges védelmet igénylő területeket kijelöljék. Ausztriában két 2014-es, 2015-ös helyi dekrétummal határozták meg a területeket, viszont a bíróság megszüntette ezeket, vagyis 20 év telt el, amíg azóta, hogy bejelentették, hogy ez különleges természetmegőrzési területeket kell kijelölni. Spanyolország ellen tudjuk, hogy szabályszegési eljárás, kötelezettségszegési eljárás indult ebben a témában. A indoklásban az szerepelt, hogy ugye nem jelölték ki az SC területeket, az SPA, SAC területeket, és természetesen tudni kell persze, hogy Spanyolország az uniós terület 27%-át képviseli, ugyanakkor az átlag 18%. Ezt is figyelembe kell venni egy emberi forrási problémákra utaltak, nincs elég emberi erőforrás, nem tudják megoldani ezeket a kérdéseket, és azzal hoztunk egy dokumentációt, ez egy hatalmas csomag, Véleményünk szerint az a probléma, hogy nincsenek pontos, eh, jogilag is eh, pontos definíciók, nincsenek tudományos kutatások, nincsenek eh, megelőző tervek, és konkrétan nem történt meg a területek kijelölése. Ennek következtében úgy gondoljuk, hogy mivel nem teljesítették az előírt eljárásokat, nem igazak azok az indokok, amelyeket a régiós hatóságok felhoznak Egyébként pedig, amikor javasolják ezeket a területeket, hat hónapon belül szükség van a döntésre, és ezt sem teljesítették. A regionális közigazgatási hatóság el is ismeri, hogy a különleges védelmet igénylő területekre vonatkozóan már 2010 előtt meg kellett volna, hogy tegyék a kijelölést. A bírósághoz is fordultunk, a bíróság igazat adott nekünk, és másodszor is törölték a helyi rendeletet. Az, hogy nem teljesítik a szabályokat, az mindannyian tudjuk, hogy problémás, hiszen itt állampolgári jogokról van szó. Nem engedhetjük meg azt, hogy ne teljesítse a kötelezettségeiket a hatóságok. Ha másodszor is a bíróság nekünk igazat adott, és ez a több mint 6000 oldalas dokumentáció, amit összeállítottunk, ez is technikailag, tudományosan is alátámasztja az igazságunkat. Úgy gondoljuk, hogy egyre súlyosabb ez a nem teljesítés, ezért azt kérjük a szakbizottságtól, hogy állítson föl korrekciós intézkedéseket. Mhm. Lehet, hogy keménynek tűnik, amit mondok, de teljesen felül kell, hogy vizsgálják azt a listát, amit 20 évvel ezelőtt állítottak össze, és még mindig nem történt meg a kijelölése ezeknek a területeknek, és még mindig nem állították föl a védelemre vonatkozó terveket, a kezelésre vonatkozó terveket. Miért kérjük ezt a felülvizsgálatot? Egyszerű. Azok az okok, amelyek 20 évvel ezelőtt megalapozhatták a javaslatot, nem tudjuk, hogy ezek léteznek, ezek eltűntek, nem tudjuk, hogy hogyan változott meg a helyzet időközben. Másrészt a Spanyolország ezen területén, az Asztúriai hercegségben a terület 90%-a védettséget érdemel, akár a Natura keretében, akár másfajta védelem keretében. Ez a szabály aluli kivételt képviseli. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak elemeznie kell ezt a pervers helyzetet is, hiszen korlátozás nélkül gyakorlatilag a régió teljes területére ki terjesztettek egy környezetvédelmi irányelvet, ami más tagállamban szelektív módon és alapvetően kivételként érvényesül. A felülvizsgálatot úgy gondoljuk azért is el kell végezni, mert figyelme kell venni azt, hogy a fenntartás, az őrzés költségei kompenzációt kell, hogy biztosítson azok számára, akik a közérdekében átadják a tulajdonukat. Nagyon sok korlátozás szerepel ezekben az intézkedésekben. Az anyagi kompenzációval kapcsolatban egyszerűen semmilyen ilyen kompenzáció nem létezik a magántulajdonosok esetében. Gyakorlatilag a érdeke területe 95%-a magánkézben van. Semmilyen kompenzációt nem kapnak. A bíróságok pontosan ezért semmisítették meg a, a rendeleteket. A napjogokat sértenek a helyi hatásokok, amelyeket nemzetközi és Európai Uniós egyezmények tartalmaznak. Ne felejtsük el, a 2009, a 2009 március 26-os európai parlamenti állásfoglalás, amiben a parlament azzal foglalkozott és megállapította, hogy az alapjogot, alapjogokat is az Európai Uniós szerződések, és ennek megsértése a szerződések és európai egyezmények megsértését jelenti, valamint az egyenlő bánásmód alapelvét is sértik, hiszen a tulajdonosok közigazgatási engedély nélkül nem férnek hozzá a saját földjeikhez, a saját tulajdonukhoz. Ezért azt kérjük, hogy az ilyenfajta visszaéléssel szemben, aminek mi vagyunk a szenvedő felei, és az asztoriai kormányzás követi el ezeket a visszaéléseket, jogsértéseket. Az Európai Bizottság kérjen magyarázatot, vizsgálja felül az eljárásokat, és követelje mindenek előtt azt, hogy teljesítsék, tartsák tiszteletben az alapjogokat. Európai polgárként szeretnénk rendelkezni ezekkel az alapjogainkkal, és ezért fordultunk a szakbizottsághoz. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót Cipriáni úrnak. Thank you, Chair. There are several uh, is... Köszönöm, elnök asszony. Többféle témát uh, vett uh, föl a petíció benyújtója. Az egyik a Natura 2000-es területek kijelölése. Az irányelvek nem pontosítják, hogy a terület milyen arányát jelölheti ki a tagállam Natura 2000-es területnek. Nincs minimum előírás, nincs maximum előírás. Az irányelv azt mondja, hogy a tagállamok kell, kiválasztják ezeket a területeket tudományos kritériumok alapján. Az egész tehát attól fog függeni, hogy ilyen növény és állatfajok jelenléte hogyan alakul. Hát tudjuk, hogy a biodiverzitás az nem egyforma egész Európában. Adataink szerint a Asztori hercegségben a földterület 27%-át fedik le a Natura 2000-es területek a madár és habitat területi irányelvek alapján nincs semmi olyan információnk, nincs semmi olyan bizonyíték, amit ismernénk, hogy esetleg nem tudományos kritériumok alapján történt volna a kijelölés. A második téma a kijelölt területek védelme. A tagállamok kötelezettsége, hogy meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyek azért szükségesek, hogy a területek károsodása, illetve a kiválasztott fajok sérülése vagy károsodása ne következhessen be, hogy ehhez milyen fajta intézkedésekre van szükség, korlátozhatnak például bizonyos tevékenységeket. Teljes mértékben a nemzeti hatóság, tagállami hatóság kell, hogy ezeket az intézkedéseket meghozza. Másik kérdés a területek kezelése a védelmen, a sima védelmen túl, az egyszerű védelmen túl. Ugye a védelem lényege a negatív hatás elkerülése, a kezelés ezen túlmutat, ez tartalmazhat például helyreállítást, a konzervációs feltételek javítását. A tagállamoknak ebben a témában föl kell, hogy állítsák a fenntartási intézkedéseket, azért, hogy teljesülhessenek az egyes területek esetében meghatározott célok. Nagyon sokféle intézkedés kerülhet itt szóba. Lehetnek tervek, lehetnek alapszabályi, szerződéses intézkedések. Itt megint a tagállamtól függenek ezek az intézkedések. Az ökológiai igényeket kell, hogy figyelembe vegyék, és a cél a fenntartás megvalósítása. Tudtuk, hogy az asztoriai hercegségben a fenntartási megőrzési állapot, állagmegőrzési feltételekre vonatkozóan hoztak intézkedéseket, de szeptemberben ezt a, egy spanyol bíróság eltörölte, vagyis eltörölték a kijelölésre és a fenntartási intézkedésre vonatkozó rendeletet a Natura 2000-es területek esetében. Ez egy új információ. Amikor értekeljük a spanyol válaszokat, a most folyó 2015 2013-as kötelességszegési eljárásra adott spanyol választ, tehát ilyen tekintetben kell megvizsgálnunk az intézkedések végrehajtásának a kérdését. Következő aspektus a finanszírozás, támogatás, a kijelölt területeken a fenntartás témájában. A petíció benyújtói azt mondják, hogy a fejlesztési alapokat nem szabad Natura 2000-es finanszírozásra felhasználni. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a a vidékfejlesztési EU rendelet egyértelműen EU szintű prioritás határoz meg a ökoszisztémák fenntartását, és így ezen belül konkrétan a Natura 2000-es területen a biodiverzitás fenntartása konkrét cél. Tehát itt specifikus intézkedések szerepelnek a Natura 2000-et, úgynevezett Natura 2000-es kifizetések címen szerepel ez. Vagyis a Natura 2000-es területeken az ilyenfajta finanszírozásról teljesen önállóan dönthet a tagállam, és ez teljesen megfelel a vidékfejlesztési politikával és a természetvédelmi politikával is. Még egy megjegyzésem az, hogy mennyire hozzáférhetők az fejlesztési információk. A 2003 per 4-es irányelv előírja, hogy a környezeti információkhoz a tagállamnak igény alapján biztosítania kell a hozzáférését. Plusz progresszív módon elektronikusan közé kell tenni az ilyenfajta információkat tagállami szinten. Értékeltük a beadott, elemeztük a beadott információkat, és nem tudtunk meghatározni semmilyen jogsértést az említett környezeti jogszabályok tekintetében. Ezért nem tudunk arra következtetésre jutni, hogy jogsértés történt volna a spanyol hatóságok részéről. Köszönöm. Köszönöm. A kollégákra nézek, hogy ki szeretne hozzászólni. Valina asszony. Köszönöm, Cecília. Hallottuk, hogy mm, privilegizált helyzetben van a Asztrói Hercegség, 49 SCI területe van, és a 27% a, a területnek védett, ahogy a bizottság is elmondta. Az egyetértünk, hogy védeni kell ezeket a területeket, és a környezeti szempontból speciális területeken különleges védelmi intézkedésekre van szükség, hiszen a biodiverzitás védelme a cél. De pontosan ezért a törvény és a megfelelő törvényes eszközök, például integrált kezelési eszközöknek biztosítaniuk kell egyrészt az érintett felek anyagi kompenzációját, hiszen a tevékenységüket nem tudják tovább folytatni, másrészt egy kezelési tervre van szüksége. A védelem csak úgy lehetséges, hogyha van egy erre vonatkozó terv. Nem csak szabályozni kell, nem csak az a cél, hogy európai támogatást lehessen megszerezni, hanem egy fenntartható fejlesztési és karbantartási tervet kell kialakítani. A két válasz. 2015-16-ban a bizottság nem állapított meg semmilyen jogsértést az integrált kezelés tekintetében. Annak ellenére, hogy Asturias legfelsőbb bírósága két alkalommal is igazat adott a petíció benyújtóinak, és megszüntettem, sem, semmisítette a rendeleteket. Két oka van ennek egyrészt nem létezik kezelési terv, másrészt nem határoztak meg anyagi kompenzációt a tulajdonosok számára. És el kell, hogy mondjam, hogy sok esetben teljes parókiák foglalkoznak állattenyésztéssel. Ezt figyelembe kell venni. Mi kétségtelen, hogy támogatjuk a petíciát, nagyon súlyosnak tartjuk ezt a helyzetet, és hogyha a tulajdonosok nem kapnak anyagi kompenzációt, akkor mi történik ezekkel az alapokkal? Hiszen a finanszírozás címkéje a kártérítés. És sajnálatosnak tartom, hogy a hazámról, Asztúriáról van szó, és itt állami pénzekről finanszírozásról is szó van. Ezért azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciókat, költsünk egy levelet, küldjünk egy levelet az asztúriai hercegségnek, kérjünk információkat. Továbbá a Környezetvédelmi Minisztériumnak is küldjünk levelet. Az Európai Bizottságtól pedig mindenképpen azt szeretném, hogy kérjük, hogy nyissa meg a Spanyolország ellen, Asztúria ellen a kötelezettségszegési eljárást. Thank you very much, Rosa. Köszönöm szépen, Rosa. Bien, eh, muchas gracias. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a petíció, petíció benyújtóinak, illetve a bizottságnak is a tájékoztatásért. A petíció alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a, többször fordultak a bizottsághoz, hiszen az európai törvények, európai jogszabályok végrehajtásáról van szó. Szóval a bizottság több alkalommal azt mondta, hogy nem. 2015. december, 2016-ban is olyan válaszolt a bizottság, hogy nem történt jogsértés a Natura 2000-es területek asztoriai kezelése területén. Ugyanakkor a Asztúriai legfelsőbb bíróság, ugye a spanyol bíróság egy sor dekrétumot semmisítesz, és felhívja a figyelmet arra, hogy valami nem működik. Úgyhogy egyszerűen nem értem, hogy Korábban miért nem volt ez a véleményük, ráadásul a spanyol bíróságok és az európai bíróságok kell, hogy garantálják az európai jogszabályok betartását. A véleményem az, hogy valami itt nem működik. Egyetértek Achelával, mindenkinek a jogát védi, de különösen harcias, amikor az ő területére Asztória hercegségéről van szó. A kompenzáció esetében ugye nem egyértelmű, hogy, hogy mi történt a pénzzel. Azt szeretném én is kérni, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Új információt is hoztak a petíció benyújtói, ráadásul ítéletek születtek időközben a spanyol bíróság részéről, ezért a bíró, bizottságtól azt kell, hogy kérjük, hogy vizsgálja meg a helyzetet, és vizsgálja meg az újabb fejleményeket is. I have no more speakers on my... Már más nem kért szót. A bizottság jogosan jelezte, hogy amikor értékelték, hogy mi történt a Szúriában a hatóságok részéről, akkor nem volt EU jogszabályi jogsértés azzal a témával kapcsolatban, amit a petícióban nyújtói felvetettek. De, és mindig van egy de, ahogy jogosan a két spanyol kolléga is jelölte. Itt a spanyol kormány feladata az, hogy teljes mértékű kompenzációt biztosítson az emberek számára. Ez nem a bizottság, nem a petíciós szakbizottság feladata, hanem a spanyol hatóságok feladata. Azt kell, hogy biztosítsák, hogy az anyagi kompenzáció az előírt korlátozások miatt megtörténjen. Az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap tartalmaz kompenzációs kifizetési és támogatási lehetőséget. A rendelet 3-as cikke tartalmaz a lehetőséget a Natura 2000-es kifizetések esetén is, a fölmerülő pluszköltségek kompenzációjára vonatkozóan, illetve a felmerült hátrányok miatt az adott területeken. Mit kell tennünk? úgy gondolom, jelölnünk kell, jeleznünk kell, hogy nagyon aggályos, hogy azok az emberek, akik kompenzációt kellene, hogy kapjanak, fontos, hogy tényleg kapják meg. Megtehetjük ezt, a petíciókat nyitva tartjuk mindaddig, amíg nem kapunk megfelelő választ a spanyol hatóságoktól erre. Rendben, akkor ezt tesszük. És tovább lépünk. Szeretném újra megadni a szót a petíció benyújtóinak. Kérem, hogy röviden fogalmazzanak. Igen, röviden. Két kérdésre szeretnék reagálni. Nem tudjuk azt bizonyítani, hogy ne, amit nem létezik, ugye ez az ördögi kör. Nincsenek technikai, tudományos jelentések ebben a több mint 6000 oldalas anyagban, Nincsen ilyen. Ami pedig a vidékfejlesztési alapokat illeti, semmit nem kaptunk. A bíróság azt mondja, hogy a feljegyzésekben kompenzációként vidékfejlesztési alapból javasoltak lehetőséget, de ez nem volt valós majd lehet, hogy 2020-ban esetleg az asztói hercegség megkapja ezeket a támogatásokat. Ez szerepel ezeken a papírokat, és pontosan itt kérjük azt, hogy a bizottság avatkozzon be, nézze meg, hogy ho- hova került ez a pénz, hova jutott ez a pénz, mert az érdekelt velek egy eurót se kapta kompenzációként. És biztosíthatom önöket arról, hogy a szabad mozgás jogát is megsértették, az Európai Uniós szerződés és egyezmények alapjogai sérültek. Nem lehet jogakat elvenni, javakat elvenni kompenzáció nélkül, és Asztóriai hercegségben ez történik. Ezért kérjük a bizottság beavatkozását, védjék meg az alapjogainkat, és követeljék azt, hogy teljesüljenek a szabályok amelyek az európai irányelvekben és az európai jogban szerepelnek. Köszönöm. I thank you very much also. Uh, this... Köszönöm szépen. Ez itt most kötelezettség hazájának, régiójának a hatóságai számára. Biztosítani kell, hogy felszabadítsák a pénzeket, jogszerűen az irányelvvel összhangban járjanak el. A bizottság ebben nem avatkozhat bele. De amit mi megtehetünk itt a szakbizottságban, az az, hogy küldünk egy levelet, és rámutatunk arra, hogy a kötelezettségek továbbra is fennállnak a hatóságok részéről, és gyors választ kérünk a, a kérdéseinkre. Amik megérkeznek a válaszok, nyitva tartjuk a petíciót. Köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen messziről ide utaztak. Jó utat kívánok haza-vissza Spanyolországba, a gyönyörű régióba, és kapcsolatban maradunk ez ügyben. Most pedig a két marakesi véleményt együtt fogjuk megtárgyalni. Róza az egyik, Margaret a másik előadó. 10 percünk van, kérem, hogy nagyon rövidek legyetek. Róza először. Muchas gracias, sí, muy breve. Köszönöm szépen, rövid leszek. 2013-ban történt a marakási egyezmény aláírása, de nem lett hatályos. A szerzői jogok védelméről van szó, a vakok, a látássérültek, esetére vonatkozik ez, hogy minden könyvhöz hozzáférhessenek. A bizottság nemrég e, idén közzétett egy sor javaslatot a szerzői jogokkal kapcsolatban, és az egyik a hozzáférhető formájú művek való hozzáférés, és ez a látásérültekre vonatkozik. A jogi bizottság foglalkozik a témával. A két dokumentum megfelel a marokesi egyezmény szellemének, aminek a lényege, pontosan ahogy mondtuk, a vakok és látásérültek tartalmakhoz való hozzáférése. Ami a következőt javaslom. A javaslatot amit benyújtottak a bizottsághoz, támogassuk. Ezt nagyon nagy mértékben megfelel a marakesi egyezménynek, és az összes fórum a fogyatékossággal élők többféle fórumai támogatja ezt. Ne fogadjunk el módosításokat, mert például a kereskedelmi rendelkezésre vonatkozó záradék és a jövedelemre vonatkozó záradékoknak negatív hatása lenne, az összes tagállamban erre a helyzetre. Ezért javaslom, hogy mindenféle módosítási javaslatot utasítsunk el, a, gondolok például a 11-es preambulum pontra is, hiszen teljes mértékben a szellemét megváltoztatná a javaslatnak. Jel szerepel itt egy jövedelmi lehetőség is, a tagállamoknak kell dönteniük erről, ez így szerepel az Európai Bizottság javaslatában is hasonló módon a kereskedelmi rendelkezésre állásra vonatkozóan is. A javaslatom az, hogy a bizottsági javaslatot támogassuk, az összes fogyatékossággal élő személy és szövetség igényeit figyelembe tartva volt is egy meghallgatás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy szeretném, hogyha támogatnánk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Margaret. Egy, eh, Lehet, hogy kicsit többet fogok beszélni nem túl sokat, megígérem. Többet fogok beszélni, de nem túl sokat, azt megígérem. Tehát eh, gyakorlatilag azért jó, hogyha rendelet formájában tesszük ezt meg, mert az egész perspektívát magába foglalja. Nagyon gyorsan kell cselekednünk, és ne felejtsük el, hogy ugye eh, az, hogy nem sikerült ezt eddig megtenni, az azért van, mert a tagállamok nem hajlandók <clears throat> elindítani voltak olyan érdekek, amelyek nem valami szépek, tehát amelyek nem veszik figyelembe azt, hogy milyen hatalmas előnyel jár majd az, hogy a vakok és a gyengén látók, látássérültek is hozzájuthatnak ezekhez a termékekhez, ezekhez a dokumentumokhoz. Úgyhogy a tagállamok általi ratifikálása a Marrakesi Egyezménynek egyszerűen fel kell, hogy gyorsuljon, és Európában ezt ösztönözni tudjuk. És sajnos Európában a legrosszabb jelenleg a helyzet. Számunkra az a legfontosabb, hogy a bizottság megközelítését támogassuk, különösen azt illetően, hogy a rendeletet minél gyorsabban el kell, hogy fogadtassuk. Max Anderson a meglepetés szerűen a Júriban a jelentéstevő, <clears throat> és az a, az a véleménye, hogy az Európában látássérültként élő emberek legjobb érdekét szolgálja az, hogy minél előbb hagyjuk jóvá a parlamentben ezt a szöveget. Tehát ezért nagyon nagy örömmel fogadom el a szöveget, különösen a gyorsított eljárás miatt. Mert, mert nagyon kevés az időnk. Úgyhogy jó gyorsított eljárás keretében adunk véleményt. Árnyék jelentés, nem, elnézést, jelentéstevője vagyok ennek a véleménynek. És nagyon remélem, hogy minden kollégám is támogatni fog. Három konkrét javaslatom lenne. A terminológiát illetően azt javasoljuk, hogy bővítsük ki a nyomtatott szöveget használni képtelen személyek fogalmát, hogy mindenkit magába foglaljon, azon kívül az adatvédelmet is bele kell foglalnunk ebbe a rendeletbe, tehát utalnunk kell a 216 per 679-re, illetve a 200 per 86-os jogszabályokra. Ezek az adatvédelmi Európai Uniós jogszabályok, amelyek arról rendelkeznek, hogy milyen milyen rendelkezések lehetnek itt, és a legfontosabb az, hogy legyen egy konfliktuskezelő mechanizmus, épüljön be valamiféle, vagy egy, vagy egy testület, vagy egy intézmény formájában legyen egy olyan fórum, amely az esetlegesen felmerülő konfliktusokat kezelni tudja. Ezzel biztosítjuk majd, hogy a, a rendelkezés, a rendelet megfelelőképpen érvényesüljön. És hát persze a marakesi egyezmény ugyanígy, hogy minden tagállamban érvényesítsék ezeket a rendelkezéseket. Tehát ezek azok a témák, amiket mindenképpen ki kell emelnünk, és hát általában véve utalnunk kell az ENSZ fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményére, és mindent, amit ezzel kapcsolatban teszünk, mindenhol ott meg is kell, meg, meg kell ezt is említeni. Remek nincsenek eh, politikai különbségek, hanem eh, teljesen egységesen ítéljük meg a célokat, eh, minél gyorsabban megvalósul minden, annál jobb. A módosítók benyitásának határideje december 13-a, 3 óra. A szakbizottságban január 24-én, a júriban pedig január 21-én lesz szavazás, a mi véleményünket figyelembe tudják venni. Kollégák még kapnak lehetőséget, hogy hozzászóljanak, de hát gondolom nincsenek véleménykülönbségek. Talán röviden a bizottság képviselőjének, Marco Jorellónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Azt hiszem, tényleg eh, rövid és gyors lehetek. Eh, a ülés szellemisége és a célkitűzések tekintetében is, eh, hiszen egyértelmű, hogy mi a helyzet ezzel a jogalkotási javaslattal. Nem akarom felidézni az egész történetet, és nem ismertetem a javaslat tartalmát. Ez a szakbizottság nagyon aktívan fenntartott a a nyomást az EU-ra és a tagállamokra is nyomást gyakoroltak, hogy léptessék hatályba a marakesi egyezményt általában, és a bizottság elégedetten konstatálja, hogy az Európai Parlament általánosságban üdvözölte a bizottság javaslatait, és az a megközelítést, amit mi alkalmazni kívántunk, tekintettel arra, hogy ez egy nagyon konkrét jogalkotási javaslat, és ezért nem akartunk konkrét feltételeket bevezetni a, azokon kívül, amelyeket kötelezően előír a marakesi Egyezmény az Európai Uniós implementálással kapcsolatban. Az Európai Parlament Önök bizonyára tudják, hogy tegnap eh, már lezajlott a jelentés tervezet első bemutatása a Juri szakbizottságban, és úgy tudjuk, hogy a tanács is eh, lépeget előre ezzel a dossziével. Ha valamennyien eh, kitartunk a prioritások, a célkitűzések mellett, hogy egy áramvonalasított és gyors vitát bonyolítsunk le, akkor már a máltai elnökség alatt, az jövő év első felében pontot lehet tenni az ügy végére. A bizottság szeretné megkönnyíteni a folyamatot, és mi is egyetértünk azzal, gyors, hatékony munkára van szükség. Fél egy van, kollégák, és idén ez az utolsó ülésünk. A Petíciós Szakbizottság következő üle, ülése január 23-án lesz. Hát most egy kicsit fura lenne boldog karácsony kívánni, hiszen még kint a folyosón találkozunk, de elnöként is köszönöm az idei munkát, és reméljük, hogy a jövő év még jobb év lesz valamennyiünk számára.